Dear colleagues, uh, good... Kedves kollégák, jó reggelt! Mindenkit üdvözlök, de mindenek előtt Günther Öttinger biztos. Öttinger is... Um... Öttinger biztos, nagyon jól ismert személyiség. Tegnap tárgyaltunk a gázellátás biztonságáról, és emlékszünk, hogy 2010-ben volt egy megbeszélésünk, és ön készítette elő az ide tartozó jogszabályokat, amelyek nagyon jól működnek. De most egy lépéssel tovább szeretnénk menni. Tehát olyan témáink vannak ma, amelyeket négy-öt évvel korábban kezdtünk az energia területén szabályozni. Most egy kicsit más a helyzet, a digitális gazdaság és a társadalom, de ez még mindig nagyon közel áll az előző témánkhoz. Strukturális párbeszédet folytat az Európai Parlament, a bizottság. Az ITRE pedig a digitális belső piaccal is foglalkozott. Az erről szóló jogszabályt januárban fogadta el a plenáris. És tegnap is döntés született Spektrum ügyben. A bizottság a csomagját az európai ipar digitalizációjáról ezen a héten publikálta. Azt gondoljuk, hogy ezeket a javaslatokat további javaslatok követik majd. Tehát sok témánk van. A strukturált párbeszéd nagyon fontos a parlament és a bizottság között. Biztos úr, most arra kérnénk, hogy adjon egy update-ot, hogy hol tart a bizottság munkája, és hogy 2017-ben mivel számolhatunk a, bizo- a bizottság programját tekintve. Biztos úr, öné a szó. Herr Vorsitzender, lieber Herr Professor Busik, ähm, Damen Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők, a digitális politikánk célja az, hogy eh, legyen egy digitális unió Európában. Az idén nagyon sok projektet, kommunikációt eh, tettünk, ötöt neveznék meg, tehát öt súlypontja volt a tevékenységünknek, és eh, az önök szakbizottsága elsősorban illetékes ezért. Először is a Telekom review, a Telekom áttekintés. Tehát ez érinti az egész telekommunikációs szektort. A múltban ez a szektor volt felelős a telefonálásért, a telekommunikációért, a távközlésért. Ez egy saját ágazat volt, hálózattal vagy mobiltechnológiával, ahol adatokat cseréltünk, ahol kommunikáltunk, beszélgettünk, tartalmakat közvetítettünk. Tehát ez volt régen, de most új digitális szolgáltatások vannak, és így a telekom szektor horizontálisra válik. Tehát a saját feladatain is túlmutat, hiszen az adat közvetítés sokkal gyorsabb, nagyobb méretben történik, és uh, itt van például a, az önjáró gépjárművek, a tele orvostudomány, a gép-gép közötti kommunikáció. Tehát az internet rengeteg területen jelen van, és jelen is lesz. Tehát a távközlési szolgáltatások óriási mértékben és nagyon gyorsan fejlődnek. Tehát konnektivitásnak hívjuk majd a holnap világát. A digitális infrastruktúra és a digitális infrastruktúrába történő beruházások, tehát műhold, széles sáv, vektorálás, üvegszálas technológia, ezek lesznek a legfontosabb beruházások az elkövetkezendő években. Éppen ezért a bizottság nagyon alaposan vizsgálja a területet. És a tagállamok itt különféle fejlesztési célokat határoztak meg, tehát 2020-ig ki kell építeni a szélesebb internetet lehetőleg mindenkinek nincsen pillanatilag az elkövetkezendő évtizedet tekintve, ezer, eh, illetve 2015-ig eh, előírás, hogy ez hogy legyen. A bizottság pedig konzultációkat folytat, vizsgálatokat folytat, önökkel közösen és a tagállamokkal, hogy legyen egy politikailag kötelező célkitűzés, hogy hogyan nézzen ki 2025-ben a digitális infrastruktúra. És az idén Szeretnénk ezt kidolgozni, és meg is szavazni. Tehát megpróbáljuk az összes ide tartozó témát lefedni. A közösségi szolgálatokat, a klasszikus telefonálást. Tehát megnézzük, hogy mire van az iparnak szüksége, milyen platformokat kell létrehoznunk. Hát 50 millió gépjárművet, személy és tehergépjárművet kell majd digitálisan összekötni. És nem maradhatunk elégedettek 50 MHz-nél, és 100 sem a paradicsom. Tehát a gigabyte jövőt, a gigabajtos társadalmat kell létrehoznunk. aufbauen, dass die Tehát a beruházásokat eh, mindenképpen átfedő módon, páneurópai határokon átnyúló módon kell végrehajtani. A Telekom Review egy eszköz ehhez. Intelligens keretfeltételeket kell kialakítanunk, hogy a távközlési gazdálkodást támogassák a pénzügyi szektor részvevői is, és hogy megfelelő infrastruktúra alakulhasson ki. Arról van szó, hogy a spektrum politikát a rádiófrekvencia politikát összehangoljuk Európában jobban, mint eddig, és hogy európaizáljuk ezt a területet. Önök, és ezért köszönet jár önnek, nagyon intenzíven dolgoznak a 700 MHz-es javaslatunkon. a Pascal Lamy féle munka egyik eredménye az volt, hogy újra kellett a megahertz sávokat alakítani. Tehát a telekommunikáció szereplői között, hogyha az ötödik generáció, az 5G a mobil kommunikáció számára eljön, akkor a 700 megaherces összehangolás szükséges lesz. Ez a döntő pont. Az európai autógyárak, a Renault, vagy a Mercedes új E osztálya, a BMW, de igazából az összes. Támogatást kap a beszállítóktól. A nagyon profi európai beszállítóktól és 2020-tól lehetővé válik a vezető nélküli autózás. Az autózás megmarad, a kollektivitás nem. Tehát strukturális párbeszéd segítségével egy fél éve tárgyalunk. Tehát az ASEA, e a személy és tehérgépjármű gyárak és a távközlési gazdaság érintett. És nekik közösen kell megjelenniük jó autókkal a piacon, amiben szenzorok vannak, digitális elemek, és a távközlési gazdaság pedig az adat közvetítésért felelős. És nem csak egy szakaszon, tehát nem csak egy autópályán, hanem mindent lefedve. A Bajor erdőbe, a Fekete erdőbe is lehetséges kell, hogy legyen az adatátvitel. De egy dolog biztos. Európában a nemzeti határok nem a valuta mentén húzódnak, és már nincs útlevél ellenőrzés sem. Reméljük a Brenneren sem lesz. Azon veszik észre, hogy ha három-öt percig nincsen térerő, menjenek el egyszer Brüsszelből felőlem hova? Zürichbe. Brüsszel, Luxemburg, Franciaország, és utána Svájc. Minden ország határon eh, térerő lyuk van. És így nem működhetnek a modern telekommunikációs szolgáltatások, hogy a határon pár percig tart, amíg átáll a mobilhálózat a másikra le kell fedni az egész európai területet. Tehát éppen ezért eh, egy eh, átfogó digitális elérhetőséget kell létrehozunk az 5G segítségével. És az 5G PPP pedig eh, nagyon jól működik. Megállapodásokat kötünk más országokkal, és ez lehetővé teszi, hogy globális szinten is bevezessük ezt a lefedettséget. Tehát például Dél-Korea lesz az első ország valószínűleg, ahol az 5G az 4G LTG-vel összekötve lehetővé teszi a modern mobil adatátvitelt. És ez lehetővé teszi a modern digitális szolgáltatások átfogó használatát. Tehát ennyit szóltam volna a Telekom áttekintésről, amely az idén kerül kidolgozásra. És még egy pontot említenék meg, az önök szakbizottsága ismeri a bereket és az EISZ-át. A parlament más szabályzási hálózatokat ismer európai szinten. Tehát például a biztosítás felügyelet, bankfelügyelet, nemzeti felügyeleti hatóságaink vannak, vannak jegybankok, de a bank felügyelet európai szinten van. Ott van az EISA, az energia ágazatban. Az eisz nak sokkal több kompetenciája van, mint a dereknek. Tehát nézzük csak meg, hogy milyen berek jogszabályok vannak. Itt mind erős hatóságok vannak az országokban, de a berek igazából csak egy agytröszt, ahol a gondolatok a cserélnek gazdát. Tehát ez olyan, mint egy délutáni kávézó társaság. Hogy egészen nyíltan mondja, mondjam, tehát, hogyha ma Európa a teremtés első napján lenne, akkor egy szabályzó hatóságot javasolnék. De, de oké, okay, realista vagyok, 28 tagállamunk van, ott vannak a partnereink, Nyugat-Balkán, Svájc, Norvégia. És gyakran ott ülnek a berek kerekasztalnál, és itt találkoznak a nemzeti hatóságok képviselői. És ők is tárgyalnak a Telekom áttekintésről. Tehát ez volt az első pontom. Második pont, ahogy említette, kedden a európai ipar digitalizációjáról szóló javaslatunkat terjesztettük elő. És akkor feltűnt nekem, hogy a digitális szektorban az Európai Unió nagyon aktív, de a digitális iparpolitika témája hogy a vállalatainkat, főleg a KKV-kat hogyan lehet úgy megerősíteni, hogy munkahelyet teremtsenek a digitális európai forradalomban. Ez eddig nem szerepelt a bizottság napirendjén. Tehát van egy átfogó csomagunk, kidolgoztunk egy átfogó csomagot, és egy éve a Hannoveri ipari vásáron mutattuk be. Ez a vezető, leghíresebb ipari vásár a világon. És jövő hétfőn ismét bemutatjuk ezt a legújabb hanoveri vásáron, hiszen nagyon fontos az, hogy önök is odafigyeljenek, hogy mi történik Hanoverben. Miért? Az Egyesült Államok partnerország. Ide jön Obama. A fél amerikai kormány itt lesz. de főleg a Microsoft lesz ott. Azt fogja képviselni a digitális szektort. Tehát az amerikaiaknak egy másik megközelítésük van. Az ő megközelítésük az, hogy a digitális felsőbségükből valamit létrehozzanak, hiszen nagyon tőkerős társaságaik vannak a digitális piacon, és szeretnék az iparban átvenni, visszavenni, visszahódítani a vezető szerepet. Tehát az Egyesült Államok mobilitás szervez, a Renault autókat épít ehhez, viszont a platformok feladata az autó és az ügyfél összehozása. És igazából a Google, a Facebook és az Apple mind-mind beszállítók lesznek. És ezt a stratégiai kérdést pedig fel kell ismernünk. És minden barátság ellenére meg kell akadályoznunk. Mik a súlypontjaink? Először is számos tagállamban léteznek hálózatok. A Karapult Nagy-Britanniában, a Smart Factory Hollandiában, Franciaországban, Industri Ouverture, Németországban az Industri 0.4, Ausztriában is megvan, tehát ezekből szeretnénk a hálózatok hálózatát létrehozni. Szeretnénk megvizsgálni, hogy az együttműködés hol éri meg jobban, mint 28 párhuzamosan egymás mellett működő rendszer. Tehát itt azért van mit tenni. Tehát itt van a standardizáció. Itt van eh, néhány súlypontunk, és ezeket szeretnénk előre mozdítani. Tehát itt van a cybersecurity, a kiberbiztonság, az 5G, az ötödik generáció, a felhők standardizációja, ezek mind-mind európai témák. És szeretnénk a szabvány hatóságokkal közösen elgondolkozni azon, hogy hogyan lehet európai szinten szabványosítani a digitális piacot. És remélhetőleg ez sikerül. Úgy véljük, hogy néhány nagy projektet európai szinten kell előre vinni. Az 5G 700 milliót kap, ezt már említettem, ennyit kap a költségvetésünkből. Említette már a supercomputer, a high performance, a nagy teljesítményű számítógépeket. A 90-es években a világ 10 legkompetensebb számítógépéből 6 itt volt, ma 2. Tehát Németországban és Zürichben. Tízből hat Amerikában van, az Egyesült Államokban. Egyesült Államokban, Kínában, Dél-Koreában óriási léptekkel halad előre a digitális technológia. És természetesen kapcsolatban vagyunk a konzorciumokkal. És nem az a célunk, hogy legyen 28 szuperszámítógép, hanem mondjuk Németországon, Jülichben, Stuttgartban, vagy akár Luxemburgban legyen három-négy óriási számítógép, amely a tíz legjobb közé tartozik, azonban mindegy, hogy hol vannak ezek a gépek, minden európai számára legyenek hozzáférhetők, akik szeretnének élni ezekkel. A következő pontom, tehát az európai ipar digitalizációja. Erről már van javaslat, és az elkövetkezendő hetekben szeretnék önökkel tovább vitázni erről. A harmadik a kiberbiztonság. Ide tartozik a mobil világ, és a mobil világnak kongresszusa lesz, a vására a CBIT. Itt a következő témák voltak, az 5G és a kiberbiztonság. Tehát adatbiztonság a hekkerekkel szemben, a terrorizmussal szemben. A gazdaság és a társadalom nagymértékben függ nagyon fontos az, hogy az iparunk biztonságban legyen, az internet világában is. És a kiberbiztonság PPP alapon alakul. Nyáron kezdődik a konkrét munka, és 2020-ig szeretnénk konkrét projekteket megborúsítani. De már most szeretném bejelenteni, hogy ez nem a legutolsó lépés lesz. Tehát egy-másfél év múlva az ENISA és a nemzeti biztonsági hatóságok részvételével, tehát az össz szakértői társaság részvételével szeretnénk az európai jogi kereteken, az európai kultúrán belül a lehető legbiztonságosabb internetet elérni. Ide tartozik tanúsítványok kiadása, ezek mind-mind kiegészítő jelleggel jönnek majd. A negyedik pontom az online platformok. Alapvető kérdéssel szembesülünk, tehát szükséges az online platformokat szabályozni? Először is ezt a témát a konkrét jogalkotási folyamatunkban is látjuk, tehát itt van a szerzői jog, a copyright és az online platformok, tehát itt vannak az audiovizuális médiák a műsorszórók, a Spotify, az Amazon, a YouTube mellett újabb szolgáltatók sugároznak majd. Tehát nem arról van szó, hogy korlátozzuk a reklámot, de nagyon fontos a tisztességes verseny. És itt igenis van cselekvési szükséglet. A jelen jogi kötelezettségeket újabb célcsoportokra is alkalmazni kell. Utána a telekom áttekintés, a szerzői jog mellett meg kell vizsgálnunk, hogy van-e cselekvési szükséglet, hogy iránymutatókat dolgozzunk ki az online platformok tekintetére. Január 7-ig tartottak a konzultációk, és az ősszel pedig alapvető döntés születik ezen a téren. Az ötödik pontom, a parlament múlt héten elfogadta az adatbiztonságról szóló rendeletet. Ez alapját képezi egy zárt európai adatvédelmi rendeletnek. Tehát most az elektronikus kommunikáció számára is létrejön egy irányelv. És a második fél évben ez is súlypontja lesz az önök szakbizottságának a munkájának. Tehát ezt az öt pontot szerettem volna megemlíteni, nem az összeset, de a leglényegesebb pontokat, amelyekért az önök szakbizottsága felelős. Most köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, egy világos beszéd volt ez, Telekom csomagról, a kiberbiztonságról és más kérdésekről. Még egyszer köszönjük szépen, biztos úr. Most pedig kezdődik a vita. Kedves kollégák, a frakciók nevében két percet adok mindenkinek. A képviselők számára pedig egy-egy percet, és akkor így lesz a vége ennek a vitának 10 perccel 10 óra után. Tehát két perc következik De Castillo Vera asszonynak. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy eljött hozzánk ma. Én úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú időszakban vagyunk. Nagyon fontos ez jogalkotási szempontból is, és az elektronikus kommunikációra vonatkozó keret, jogi keretek megalkotása is kulcsfontosságú, ez a digitális egységes piac szempontjából elengedhetetlen. Végül is azt se felejtsük el, hogy a Telekom adja a szolgáltatások gerincét ma, és ezért nagyon fontos az, hogy finom hangoljuk a rájuk vonatkozó jogszabályokat. Hét év egy végtelenségnek tűnhet ebben a szektorban. Három iránymutatásra van szükség, amelyet figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy minél egyszerűbb és arányosabb megközelítést alkalmazzunk, második sorban, másodszorban a jogszabályi konzisztencia, mert állandóan változik a helyzet, és ez nem jó. És végül is jó lenne a spektrum menedzsmentet is jobban kezelni, figyelembe véve az 5G-re vonatkozó fejlesztéseket, mert ez az, ami nagy valószínűséggel egy exkluzív licenszrendszert, a különböző szempontok alapján való hozzáférést teszi lehetővé. És ezzel kapcsolatban a koordináció fontosságára hívnám még fel a figyelmet. Tehát ezeket az iránymutatásokat mindenképpen vegyük figyelembe, amikor erről beszélünk, és egyébként nagyon jó iránymutatásokat olvashattunk. Köszönöm szépen, Nika úr. Köszönöm szépen. Era foarte comprehensivă pe care ați făcut-o. Este pentru prima dată când trebuie să mărturisesc că am... Köszönöm szépen. Ez az első alkalom, de kell, hogy vajon, hogy az az érzésem, hogy a kompetens biztos végre Telekom ügyben a helyes stratégiát követi. Lenne néhány kérdésem de előre bocsátanám, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy túl sok a szabályozó hatóság a jelenlegi helyzetben, és ezek főleg azon tevékenykednek, hogy hogyan cincálják szét a piacot még több szabályozással, lehetőleg egymásnak ellentmondó szabályozásokkal. Ez persze az érem másik oldala. Nézzük az egyik oldalát. A cloud computing ügyében az érdekel engem, hogy a cloud rendszereknek hol lesznek fizikailag az adatbankjai, hiszen sok millió ember személyes adatát kell tárolni, lehetőleg biztonságosan Európában vagy Európán kívül ki fogja ezeket ellenőrizni, megvédeni. Kellemetlen meglepetésként ért, hogy az e-mailek csatolmányai megnyitásakor a legtöbb csatolmány automatikusan hozzáfér a mobiltelefonunk valamennyi adatához. Ezt hogyan lehetne szabályozni, letiltani? Pénzügyi tranzakcióink telefonunkon maradt nyomait le tudják tapogatni ezek a programok. A legártatlanabb tevékenységek is veszélyt jelentenek, mert a telefonjaink nincsenek megvédve adatvédelmi szempontból. És ha lesz irányelv, akkor az 5G témában, akkor milyen paraméterekkel fogják ezt megfogalmazni? Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen. Bot. Köszönöm szépen. Örülök, hogy ma folytatjuk a vitát. Jó hagyomány, hogy eljön hozzánk biztos úr gyakran. Lenne néhány kérdésem a cloud computinggal kapcsolatban, és hogy hol tart az Európai Tudományos Kutatói Cloud. Jó ez a kezdeményezés, beszéltünk már többször az európai felhő rendszerekről, és arról, hogy ezek hogyan szolgálhatnák a polgárokat. lesz-e még több lendület ebben a dologban, vagy csak a kutatóintézmények számára fog működni egy ilyen cloud. A hálózati technológiával foglalkozó kiválósági központokról beszélt biztos úr. Érdekelne, hogy ezek hogy fognak kinézni, és milyen szakmai kvalifikációt adnak, illetve fogadnak el. Utolsó kérdésem pedig az, hogy a privacy irányelv változtatásai kapcsán az adattárolási irányelv milyen formában fog megvalósulni, hiszen első körben ez megbukott. Thank you very much, Madame Kallas. Köszönöm, Kallas asszony. Köszönöm. Sok mindent hallottunk a csúcs technológiákról, és jó és hasznos, amit elmondott biztos úr. Az érdekelne, hogy a csúcs technológiákból hogyan lesz hétköznapi technológia, hogyan tudnak majd a kis és középvállalkozások ebből profitálni, milyen intézkedésekkel segítik ezt, és ami az átláthatóságot illeti, Volt egy magas szintű találkozó Ausztriában néhány napja. Jó lenne, hogyha az ilyen lobby találkozók átláthatóbbak lennének a nyilvánosság és a parlamentek számára. Például ugyanezek az urak eljöhetnének ide Brüsszelbe, és egy nyilvános fórumon megbeszélhetnék ugyanazt, amit megbeszéltek zárt ajtók mögött. El tudná nekünk mondani, hogy ezek az ipari képviselők miről beszéltek ott Ausztriában? Köszönöm, Borelli úr, néppárt. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a biztosnak, hogy itt van. Ön elmondta azt, hogy mik a bizottság prioritásai a digitalizációs kérdés kapcsán, az ipar digitalizációjáról sokat beszélt, de az időkorlátokról nem beszélt. Tehát az lenne a kérdésem, hogy hogyan gondolják, hogy ezeket a prioritásokat mennyi idő alatt lehet megvalósítani. Megint csak az ütemtervhez kapcsolódva, tegnap a spektrumpolitikáról beszéltünk itt ebben a szakbizottságban, és bizonyos képviselők elmondták, hogy rugalmasságra lenne szükség a széles sáv bevezetéséhez. Mások viszont úgy gondoljuk, hogy nagyon gyorsan halad a technológia, és a bizottsági időszakok, amelyeket a bizottság megállapított, ezek még akár túl hosszúak is lehetnek. Tehát a kérdésem arra vonatkozna, hogy esetleg hajlandóak-e arra, hogy betartassák az időkorlátokat, vagy esetleg még rövidebb idő alatt megvalósuljanak ezek a prioritások. Köszönöm, Schaffhauser úr. Merci. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom azt, hogy későn értem ide. Családi okai vannak a tegnapi és a mai késésemnek is. Néhány megjegyzésem lenne tartalmi kérdésekkel kapcsolatban, reziliencia és szuverenitás. Az infrastruktúra nagyon fontos az internet szempontjából. Skóciában és a Nagy-Britanniában vannak a nagy szerverek. Mit gondolnak önök arról, hogy a az internet ellenállása, rezilianciája szempontjából mit lehetne tenni európai szinten? Tehát szükség van-e arra, hogy itt Európa központjából irányítsuk mindezt. Aztán a második kérés a szoftverekhez vezet el. A szoftverek terén van-e valamilyen európai stratégia, ami az európai szuverenitást biztosítaná? Itt gondolok a Google-ra, a Facebookra, vagy pedig más platformokra. Az oroszok egy független rendszert hoztak létre, a kínaiak szintén vajon ilyen függetlenségi törekvések vannak Európa szintjén is. Aztán reziliancia. hogyan lehet ezt a rendszert ellenállóbbá tenni, nem kellene inkább a tagállamokra alapozni ezt, és, ezek, és a tagállamokat összekötni, hiszen mi úgy gondoljuk a frakciónk részéről, hogy akár a cloudok rendszerében is, a felhők rendszerében is nemzeti stratégiákban kell gondolkodni, és azután a nemzeti stratégiákat kellene összekötni európai szinten, és ezzel szerintünk sokkal nagyobb lenne az ellenállásunk, és jobban tudnánk kisegíteni is egymást, amennyiben valami nem működik. Ezek voltak a megjegyzéseim. Mindegyik a szuverenitásra vonatkozik egyébként. Köszönöm szépen! Most pedig egy hosszú lista van itt az egyperces hozzászólások részéről. Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon örülök ennek a beterjesztésnek. Szerintem meg kell értenünk azt, hogy a digitális forradalom valamiféle változást hoz társadalmainkban és gazdaságainkban és jobban emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy jobb kereteket teremtsünk, akár jogalkotási szempontból, akár nem jogi szempontból. Az infrastruktúrák tekintetében az 5G a cél, és fontos a befektetésorientált megközelítés, a versenyszellemet egyensúlyba kell hozni a befektetésekkel, ezek kéz a kézben kell, hogy haladjanak. Ezen kívül koordinációra is szükség van. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan kezdeményezés van már most is, amelyek a konnektált vagy autonóm autózásra vonatkoznak. Ez is egy lehetőség a jobb együttműködés terén a cégek, vagy az üzleti világ és a nemzeti szervezetek között. Az amsterdami nyilatkozat jó irányba mutat, hiszen itt most ebben a nyilatkozatban szó esik az új sztenderdekre való igényünkről is. Blanco López következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen ezt a bemutatást és ezt az ambiciózus csomagot, amelyet ezen a héten terjesztettek be. Önök ugye 50 milliárd eurót kívánnak mobilizálni, ilyen mértékű befektetésekről van szó, ezek PPP konstrukcióban valósulnának meg. Konkrétan azonban csak 15 millió eurót említenek az Horizon Európából, az összes többi az egy bevont finanszírozás lenne. Arról is szó esik, hogy a Ebben a szektorban hatalmas munkahelyteremtő képesség rejlik, a robotika is ide tartozik. Hogyan lehet az embereket felkészíteni ezen új szektorokban való részvételre, munka részvételre, de ugyanakkor erősíteni kell a szociális párbeszédet és az iparra való párbeszédet is. Egyébként erről szeretném, hogyha egy kicsit többet beszélne, és végül pedig hogyan kommentálná azt az Egyesült Államok beli problémát, botrányt, ami nem olyan régen robbant ki? Werner asszony. Köszönöm, biztos úr. Érdekes, milyen szántó volt a bevezetője az ipar digitalizációjáról. Fontos alap ehhez, hogy megfelelő infrastruktúrák meglegyenek. Tegnap a sajtótájékoztatóján ön mondta el, hogy egy gigabit társadalmat kell teremteni. Van egy aktuális tanulmánya az Internet Economy Foundationnek, amely arra jut, hogy 2030 és 50 között a legtöbb német háztartás olyan broadband igényel fog rendelkezni, amely jelenlegi infrastruktúrákkal teljesíthetetlen lesz és a, a vectoring technológiára vonatkozóan is vannak elképzelések ahhoz, hogy vezető széles sávú infrastruktúrát építsen ki Európa, és az ipar, a gazdaság digitalizált legyen, ahhoz fel versenyre van szükség, megfizethető árakra, és ezt egyetérte azzal, hogy a az elnök félbeszakította a felszólót, és így nem derült ki, hogy mit akar kérdezni. Tisztelt Öttinger biztos úr, hogy működik a bizottság együtt a Genfi ETU-val, érdekelne, hogy a nemzetközi roaming palettán, amely belül a Coast Base Roaming elterjedő elvnek tűnik, hol tart Európában. Nálunk egy gigabyte két-három euróba ö, kerül, és aki egy kicsit is be akar ruházni, az könnyen tízezereket fizethet erre. Az 5G technológiát csak úgy lehet meghonosítani, hogyha a normákat már most megalkotjuk, hogy le ne maradjunk, és az árakat lejjebb nyomjuk. Köti asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az európai emberek 40%-a tudja, hogy milyen rosszul működik, mennyire nem ismerik a digitális feladatokat. Nagyon fontos lenne az, hogy a fiatalokat és általában a, társadalmat felkészítsük ebből a szempontból is, a kreatív iparágakban való részvételhez is ehhez szükség van és aztán az e-health, az e-egészséghez való hozzáférést is elő kell mozdítanunk. Fontos lenne az Egyesült Királyságon belül és Európán belül is mindezt előmozdítani. A digitális gazdaság az emberekről kell, hogy szóljon. Minőségi munkahelyek, gazdasági növekedés mindenki számára, nem csak kevesek számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, köszönöm mindig tanulunk öntől valamit, és köszönöm ezúttal is. A konnektivitás témáról is szólt, és a legfontosabb a befektetések, a beruházások a konnektivitásba. Három hete itt a szakbizottságban, itt volt Molterer úr, és megmutatta, hogy hova folynak a beruházások. A digitális eh, beruházások az FC költségvetésből jönnek, és szerintem ez a legnagyobb probléma, és eh, szeretnénk a vezetékeket egész Európában kiépíteni. Tehát eh, itt igazából nem, nem, nem tudom, hogy most hol tartunk. Nagyon sokat csináltunk, megcsináltuk a Connecting Europe-ot, az FC-t, tehát létrehoztuk ezeket az eszközöket, de, de nem, nem látom, hogy tehát igazából tényleg elértünk valamit a digit, Európa digitalizációjában. Ha úgy gondolja, hogy igen, akkor kérem, nevezze meg. Zorinyó köszönöm, Zorinyó képviselő, köszönöm szépen. Olyan pillanatban vagyunk, amikor a az akadályok lebontásán munkálkodunk, és szeretnénk azt garantálni, hogy ne aszimmetrikus legyen a verseny. Az Energiaunió és a digitális unió tekintetében nem szabad ugyanazokat a hibákat elkövetnünk, amiket korábban a gazdasági integráció terén elkövettünk. Néhány kérdésem lenne. Önök szeretnék a szolgáltatások átruházhatóságát, illetve ennek a nyomon követését biztosítani hozzáférhetőséget kell biztosítani, de nem igazán látjuk azt, hogy ezt pontosan ők, önök hogyan képzelik el. Hogyan fogjuk a definíciókat megalkotni, mit hogyan fogunk tudni ellenőrizni, és hogyan tudjuk garantálni azokat a minőségi kritériumokat, amelyek a szolgáltatások tekintetében elengedhetetlenek. Nem szeretnénk egy bürokratikus rétest létrehozni, fontos lenne az is, hogy erősebb regionális piacok jöjjenek létre, és a szegényebb vagy gyengébb piacokon is kiegyensúlyozottá tegyük a helyzetet. Kolicsek úr, köszönöm szépen. Szeretném, elnök úr, biztos úr, elmondani azt, hogy valóban százszázalékos lefedettségre van szükség, a, az autópályákon. Németországban ez megvan, és a cseh köztársaságban is, de nem mindenhol. Aztán itt van az e-call rendszer, amely rendkívül fontos az autózás biztonsági szempontjából. Az egységes protokoll nagyon fontos Japánban, Dél-Koreákban, ez már megvan, és automatizált az egész rendszer, ez rendkívül fontos az egész iparág szempontjából. Már áttértek az analógról a digitális rendszerre, úgyhogy azt hiszem, hogy egyetemessé kellene tenni ezt a jegyzőkönyvet is. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki a megvalósítása mindennek, és ne felejtsük el a szociális aspektusokat sem. 2013-ban Csehországban áttértünk a digitális rendszerre, és nagyon sokan nem tudták maguknak megengedni azt, hogy új televízió készüléket vásároljanak, tehát a műsor, műsorszórás szempontjából ez nagy problémát jelentett. Szerintem tényleg először foglalkozott vele most gyakorlatilag. A Connecting Europe-ból megtanultunk, hogy nincs már pénz benne, a, a Horizonból vettünk ki az FC-nek pénzt, és most a következő tárgyalást folytatjuk Katainen úrral, hogy az fc t meghosszabbítsuk. És uh, itt uh, egy dolgot Európa mindenképpen megtesz, az, hogy kiépíti a szélesebb internetet, digitalizálja Európát. Azonban még mindig eh, egy ilyen szatócsbolt kínálatával rendelkezünk, és eh, hogyha pénzt szeretnénk az FC-ből, akkor eh, mindenképpen lesz valahogy összpontosítva. Hiszen most a pénz egyszerűen eltűnik. Köszönöm szépen, Múdi asszony. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy nincsen más olyan terület, amelyen annyira világosan megmutatkozhatna az Európai Unió hozzáadott értéke, tehát ezért nagyon fontos az, hogy ezt valóban be tudjuk bizonyítani. Most itt néhány gondolatra szeretnék reflektálni. Az egyik az, hogy a digitális infrastruktúrával kapcsolatos kötelező a tevékenységünk, telekommunikáció és szélsávú internethasználat területén, ezt minél jobban ki kell terjeszteni. Aztán a második gondolatom az iparágra vonatkozik. Itt nagyon különleges követelmények vannak, főként a kiberbiztonság területén, de nem csak ezt említeném. Az új technológiák, az új ipari technológiákat is be kell tudni kapcsolni az egész láncolatba. És ehhez is kapcsolódik egyébként a konnektivitás és a kiberbiztonság kérdése, és végül pedig a munkahelyek, illetve a tudás kérdése, szeretnénk az embereket minél jobban bevonni ebbe a területbe. Az egyik az élettern élethosszon áttartó tanulás, a másik pedig bizony a gender lemaradás, mert itt is valamit tennünk kell ezen a területen. Köszönöm, Natri képviselő következik. Köszönöm szépen a tegnapi csomag kapcsán. Sok kritikát fogalmaztunk meg, de szerettük volna azt, hogy minél jobb eredményeket tudjunk elérni. Nagyon érdekes volt egyébként az, amit hallhattunk, nagyon jók ezek a viták, hogy hogyan tudjuk Európát digitálissá tenni. Vannak olyan innovációk, amelyeket meg kellene gondolnunk. Egy kicsit Finországból is érkezve, tudom, hogy nagyon sok és érdekes innováció létezik, és itt oda kell figyelnünk az árazásra. Az európai adatforgalomban minden egyes megabájtért fizetni kell. Finországban ez máshol van, ott inkább a gyorsaságért kell fizetni. De aki minden nap az interneten dolgozik, nagyon fontos az, hogy gyorsan jöjjenek az információk, és 30 vagy 40 euróért bármennyit le tudok tölteni Helsinki és Lapföld között, gyakorlatilag végig utazva ezt a területet, ez több mint ezer kilométer, állandóan online lehettem. Én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget mindenkinek biztosítani kellene. Hölgyeim és uraim, vannak-e mások, akik még hozzá kívánnak szólni? Kérem, hogy ezt jelezzék most. Egy perc, nagyon röviden. Ami a közlekedés területét illeti, főként a nagy teherautók és így tovább. Hogyha jól értelmezem, itt nagyon kevés előrehaladást tapasztalhatunk, hatalmas lenne az idő megtakarítás, és akár a károsanyag kibocsátás megtakarítás is, hogyha ezt a piacot is jobban be tudnánk vonni. Tehát ezt szeretném megnézni, hogy itt ezen a területen mit lehetne tenni. Köszönöm szépen. Biztos úr, nagy levegővétel. Hát van itt vagy 56 kérdés. Kérem, válaszoljon. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, az ITU-val szoros kapcsolatban állunk, rendszeresen részt veszünk a konferenciákon is. A roaming Európában ismét témája lesz a júniusi javaslatunknak, tehát júniusban terjesztünk elő roaminggal kapcsolatban egy javaslatot. És ezen a téren jó lenne, hogyha jövőre már a piacon is érvényesülne. Tehát ahogy meg lesz az európai roaming, ezt szeretnénk majd egyéb régiókkal a világban is össze hangolni, és jövő májustól remélhetőleg hitelesek leszünk, ha megoldjuk a roaming kérdését Európában. Az 5G tekintetében saját normáink lesznek, Japán, Kína, Dél-Korea, Brazília, az Egyesült Államok mind-mind tárgyaló partnereink. Tehát igazából olyan vagyunk, mint a pókaháló közepén, tehát kicseréljük a normáinkat, a szabványainkat a többi nagyobb térséggel. És az ITU munkát így könnyítjük meg. Az 5G az elkövetkezendő évtizedben valószínűleg globális szabvány lesz. És tehát, hogyha ezeket a fontos témákat megnézzük, akkor évente körülbelül 30-40 milliárd euróra lenne szükségünk. Tehát ez az agrár költségvetés. Azonban mi a helyzet? Tehát igazából csak egy, egy jegyű milliárdos összeg áll a rendelkezésünkre a digitális szektor érdekében. És nagyon hálás vagyok, hogy Éler úr ezt szóba hozta, és azt mondta, hogy a Connecting Europe az egy nagyon lényeges dolog, a bizottság 9,8 milliárdot javasolt, hogy 1 milliárd. Tehát 1 milliárdért igazából, 1 milliárdért nem érdemes. Tehát igazából akkor már túl drága a benzinköltség is. És akkor itt van az FC problémája. Tehát teljes, teljes mértékben kontaktusban állunk. Az FC és a Juncker terv Tehát itt ez arról szól, hogy kockázatokat vállal át az EU. Tehát vegyünk például egy helységet egy vidéki térségben, ott nem kockázat az üvegszál, hanem garantált veszteség. Tehát van 30 szerződéses partnerünk, és esetleg operatív költségek leírása, és marad egy 40%-os megtérülés. Tehát itt készpénzre lenne szükség, ami nincs. És 100%-os a kockázat. Éppen ezért ezeket a kockázatokat itt nagyon nehéz felbecsülni. A széles sáv ott megvalósítandó, ahol észszerű, és a telekommunikációs cégek pedig nem jótékony cégek. Tehát itt szükség van a nemzeti költségvetésre, az európai költségvetésre, a regionális és a helyi költségvetésre. A regionális költségvetés esetében nagyon fontosak az európai előírások. És a bizottság pedig itt nagyon pragmatikusan járt el. És javaslatokat is tett. Nézzük most meg, hogy a pénzügyi támogatásunk súlypontjai hol vannak. Először is a digitális alkalmazások esetére három jegyű milliós szám áll rendelkezésünkre. Min, Európa minden régiójában tanácsadó központok keletkeznek. Tehát most teljesen mindegy, hogy ezt egy gazdasági kamara csinálja, egy ügynökség csinálja, vagy egy hatóság, hiszen nagyon fontos az, hogyha mondjuk van egy pék, akinek van három üzlete, vagy egy szabadúszó. A közelben tanácsot kaphasson, hogyha digitális tanácsra van szüksége. És eh, az ipar és a KKV-k között eh, lennének ezek a tanácsadó szervek. Tehát egy milliárddal tudnánk a szuper számítógépeket támogatni. A magas teljesítményű számítógépes használat érdekében. Hát e- ehhez mindenképpen egy nagyobb összeg kell majd. És szeretnénk egy európai felhőt kifejleszteni, és pedig a gazdasághoz közel álló tudományos intézeteket, Németországban a Fraunhofer intézet. És itt az összes kutató, az összes kutató intézet, de a kutatási ipar is egy adatbázissal rendelkezne, amely nyitott, amely hozzáférhető, és amely támogatja a kutatásban lévő digitalizációt. Tehát képzés, továbbképzés, átképzés, Így elkerüljük az emberek ketté osztását olyan csoportokra, amely digitális, a másik meg nem digitális. Az egyik használja a közösségi portálokat, és így tovább. Tehát ide tartozik a gép-gép közötti kommunikáció is. Tehát két csoport van, az internetes, digitális emberek és a nem digitális emberek. A kompetenciák tekintetében a képzés, oktatás, továbbképzés nem az Európai Unió feladata. És főleg most, amikor népszavazások vannak, és nekünk el akarnak venni tőlünk minden kompetenciát, tőlünk, eurokratáktól, akkor itt két megjegyzésem lenne. Az Európai Unióban meghívtuk a tudományért felelős minisztereket, és évről évre 160 ezer további IT specialista szükséges. Fizikus, informatikus, és így tovább. És az európai egyetemeken nem elégséges a férőhely. Tehát sokkal több embere van szükség, mint hányat ki tudunk képezni. Nagyon fontos az, hogy a nemzeti, illetve regionális tudományos miniszterek is tudatában legyenek ennek. És így növelhetjük a férőhelyek számát a felsőoktatásban, hiszen a munkaerőpiacon egyre több IT szakemberre van szükség. Utána nézzük meg a továbbképzést, tehát természetesen a strukturált párbeszédben is szeretnénk ezt a szakszervezetekkel együtt megölteni. Tehát ott van a Digital Europe, a Business Europe, a munkáltatók és a szakszervezetek is. Az egész közös célunk. Tehát a vállalatok és a munkavállalók, illetve szakszervezeteik közös célja. Úgy gondolom, hogy a cloud computing, a felhő számítógépezés. Az egy európai kompetencia. Tehát igazából itt egy európai kalácsot sütünk, és ott van az amerikai felhő, a koreai felhő, és ne legyen az amerikai, illetve a koreai felhő az európai adatok tárháza. Tehát az adatvédelem témája, az adatbiztonság is nagyon jó. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen egy európai felhőszolgáltatás. Most ez egy európai vállalat, vagy egy joint venture, mondjuk a microsoft és egy európai vállalattal. Tehát a Microsoft európai felhőszolgáltatásokba már beruház. És pedig azzal a bizalommal, hogy Európában védik a felhőben lévő adatokat. Az, a, tehát a, a Microsoft Amerikában ezen a téren is olyan erős. És ez nagyon érdekes jogvita alakulhat ki ebből. Egy Microsoft felhő Európában most az európai jog alanyát képzi, vagy az amerikai jog az európai felhő esetében is érvényes. Tehát az európai területen európai adatvédelem van, és nem a harmadik országok titkosszolgálati jogalkotása érvényes. Önökkel együtt szeretnénk mindent megtenni azért, hogy a tanácsadási sebességünk a digitális ágazatban megfelelően gyors legyen. Hölgyeim és uraim! Hogyha az agrár szektorban a sertés tenyésztésről beszélnek, hogy most mi legyen a sertés, akkor tíz évig elvitázhatnak a sertés tenyésztésről. De hogyha most itt a hordozhatóságról beszélünk, a digitális Európáról beszélünk, tehát hogy itt öt évre van szükségünk, zöld könyv, fehér könyv, bizottság, parlament, tanács, trilógus, és akkor még jön a végrehajtás a nemzeti jogban. Öt évvel később a technológia már egy generációval tovább ment. És az Európai Digitális Uniót csak is akkor tudjuk létrehozni, hogyha alaposan és gyorsan tárgyalunk. Hát itt van most a Telekom Review, amiről az előbb is szóltam, tehát megegyezünk bizonyos modellekben, és Szlovákiával és Máltá, Szlovákiával és Máltával a két soros elnökséggel nagyon szoros kapcsolatban vagyok, hogy legyen egy bizottsági javaslat ezen a téren, amelyen segítségével gyorsan tudunk lépni. A Leki fórumra is rákérdezett, ott egyszer egy kancellár, egy szövetségi kancellár, Ausztriában Süsszel, aki kezdeményezte ezt. Arlberg tartományban tartják ezt egy városában. Én vagyok ennek a védnöke. Nagyon szívesen elküldjük a négy panel jegyzőkönyvét, tehát két napos konferenciáról van szó, tehát mindenki megkaphatja, és az én munkatársaim is informálhatják önöket a témákról, az előkészületi munkálatokról, tehát ez a 2017-es Európa Fórum. Különben a Digital Agenda Assembly, amelyet minden évben a soros elnökséggel rendezünk, az össze Pozsonyban lesz, és ez minden polgár érintett képviselő számára a lehető legjobb hely, ahol a digitális politikáról a bizottsággal lehet tárgyalni konkrétan. Tehát évente van egy ilyen fórum, ahol konkrétan tárgyalhatunk a digitális kérdésekről. Az utolsó kérdés a vectoring, német kérdés, de bizonyos formában ez lehet a jövőbeli igények prototípusa is. Április 7-től a bizottság foglalkozik a kérdéssel. Tehát van a német Telekom részéről, van egy ajánlás az utolsó 3-4-500 méterre a vektoring tekintetében, hogy a kapacitás növekedjen. Ez alapvetően lehetséges. A német hivatalok már foglalkoznak a témával, egy 60 oldalas ajánlás született. Ezt most európai jogilag, európai jogilag is megvizsgáljuk. Nekem itt egyfajta bíróként kell fellépnem, és éppen ezért nagyon visszafogott vagyok. Május 10-éig ki kell alakítanunk a jogi pozíciónkat. Először is a vectoring önmagában egy olyan technológia, amivel részt növelhetjük a teljesítményt. B. Nem akarjuk azt, hogy itt egy ilyen új monopolizáció legyen, és nem akarjuk, hogy az üvegszálba történő beruházások ne, legyen, ne térüljenek meg. Tehát ebben a háromszögben kell most mozognom, és akkor el kell dönteni, Tehát el kell döntenünk, hogy a kérdéseket megválaszoljuk, és hogyha nem, akkor a kérdéseinkkel egy második fázisba kell áttérnünk. Tehát a 7 vagy a 7-es A cikk a Telekom irányelvben, tehát most kettő hónap vagy eh, három hónap maradjon. És most eh, minden eh, képviselőt kérek, hogy tegye le az asztalra az elképzelését az elkövetkezendő három hét során, vagy két-három hónap során beszélgetéseket is folytathatunk a témáról. Komolyan veszük a témát, mivel a versenytársak is komolyan veszik. Tehát kisebb, regionális és nagyobb szereplők is vannak, és a Bundestagban is téma. Tehát a koalíciós megállapodásunk, pillanatnyi német kormánykoalíció megállapodása ezt a dolgot még érzékenyebbé teszi. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, biztos úr. Azt hiszem, hogy uh, el kellene gondolkodni azon, hogy a biztos uh, Öttingen biztossal való párbeszédünkre nem elég egy óra. Ez egészen egyértelmű most már, tehát legközelebb többet kell előirányozni erre. Köszönöm szépen, biztos úr. Talán majd egyszer jobb lesz a helyzet, ebben igaza van önnek is. És még egyszer köszönöm szépen, hogy ön meghívott bennünket. És akkor jövő héten, hétfőn, tehát 25-én önökkel Birnikovszka asszony ön és Moldes úr, tehát három biztos, az elnökség, a soros elnökség Hannoverben fogja bemutatni a kapcsolódó témát. Tehát miniszterek is jelen lesznek a legmagasabb szinten. Köszönöm szépen! hogy meghívtak, hogy eljött, és köszönjük a vitát is. Ja, ja. Um, Kedves kollégák, most kérem, hogy uh, folytassuk uh, a következő napi rendi pontunkkal a munkát. Ha jól látom, akkor Itt vannak a kártyák, és akkor először kezdjük meg a tesztszavazást. Megnyitom a szavazást. Uh, a question, are you ready? Are you ready? Készen áll mindenki? Válasz, hogy készen állnak-e. Ez egy nagyon rövid válasz kéne legyen, és elvileg igyenlő választ várok mindenkitől. Rendben, akkor lezárom ezt a tesztavazást, működik a rendszer, csodálatos eredményt értünk el. Kedves kollégák, akkor kezdjük. Új energia öm, fogyasztás, ez a Griffi jelentéséről van szó. Itt most rögtön meg is kezdjük a munkát. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as módosítás egyes rész mellette ellene, ezt leellenőriznénk, 18-as első része, lezárom a szavazást, itt úgy tűnik, hogy túl sok eszendés képviselő szavaz. Tehát nem, hogy jobb lenne a helyzet, egyre rosszabb. Rendben, akkor most lezárom. Elutasítva. Elutasítva. Második rész mellette. Egyet, hogy először, illetve második rész ö, okafogyott, 22-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 19-es mellette ellene. Ezt ellenőrizzük le, 19-es. Ellenőrizzük le a 19-est, lezárjuk a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, ha jól értem. 26-os módosítás ellene esetleg valaki, nem senki, akkor a 26-osról fogunk most szavazni a szóbeli módosítással együtt. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva, mellett, 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, de ezt leellenőrizzük, akkor ez a 35-ös, és lezárom a szavazást, elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, de ezt leellenőrizzük. 43-as módosítás. Lezárom a szavazást. Hetes kompromisszum. Elfogadva. 60-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, ötös kompromisszum mellette, elnézést 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 63 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 65 mellette, ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, 65-ös leellenőrizzük, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. 82-es módosítást ellenőrizzük. Elfogadva. Tízes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 101-es, mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 102-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. Jó, leellenőrizzük rendben, elnézést. Tehát 102-es. 102-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Milyen, milyen néven? Százhárom mellette. Ellene. Tartózkodók. Leellenőrizzük ezt is. Leellenőrizzük a 103-ast. Lezárom a szavazást. És elfogadva. 226-os mellette ellene tartózkodók. Ezt is leellenőrizzük. 226-os. Lezárom a szavazást. Elképesztő. 12-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kérem, ezen az oldalon a kollégák szavazzanak. Egész egyszerűen nem teszik fel a kezüket, kedves barátok, mert nem látom, hogy hogyan szavaznak. Kérem, tegyék ezt meg. 13-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, azért ez így egész másként fest, nem? 190. 5-ös, 195-ös leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as A kompromisszum mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük, ezt is leellenőrizzük. 13-as A kompromisszum. Lezárom a szavazást elfogadva. 128-as mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. 129-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 153-as módosítás kettes rész mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, tehát 153-as kettes rész, és itt lezárom a szavazást, elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, Imkó 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 201-es módosítás, egy szóbeli módosítással együtt. Nem tudom, hogy ezt bárki ellenzi-e, Az egyik frakció azt mondta, hogy nem, tehát akkor a szóbeli módosítás nélkül következik. Szóbeli módosítás nélkül. Mellette, ellene. Tartózkodók. Leellenőrizzük. 201-es, szóbeli módosítás nélkül. Lezárom a szavazást. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, a 222-es második része mellette ellene tartózkodók leellenőrizik, ez a 223-asnak a második része. Lezárom a szavazást, elfogadva. Imkó 7-es második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 225-ös, 245-ös mellette ellene tartózkodók ezt leellenőrizzük, tehát 245-öst géppel Lezárom a szavazást. Elfogadva. 252-es mellette ellene tartózkodók, akkor ezt is ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 253-as mellette ellene tartózkodók. Ezt most elfogadtuk. 254-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 255-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 256-os mellette ellene ezt leellenőrizzük, 256-os következik elektronikusan. Lezárom a szavazást, és elutasítva. Ez bizony elutasítva. 257-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt megint leellenőrizzük, 257-est. 257-es, lezárom a szavazást, elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 263-as elfogadva, 267-es mellette ellene tartózkodók elfogadva elfogadva, illetve ezt leellenőrizzük. Most a 313-asról szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 294-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 315-ös mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, 315-ös. Lezárom a szavazást. elutasítva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 356-os mellette ellene, ezt leellenőrizzük, 356-ost leellenőrizzük, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 371-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadva 380-as mellette ellene ezt leellenőrizzük. 380-as következik, ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 381-es mellette ellene. Ezt is leellenőrizzük. Még egyszer 381-es. Leellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítva. 388-as mellette, ellene. Ezt leellenőrizzük, 388-as. Ezt is leellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elutasítva. 428-as mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva, 389-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 390 mellette ellene, ezt ellenőrizzük, 390-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 391-es mellette ellene leellenőrizzük. 391-es. Lezárom a szavazást. Akkor most jön a 394-es mellette ellene. Ezt is leellenőrizzük. 394-es következik. Lezárom a szavazást. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 418-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, itt van 5 módosítása 419-től a 423-ig, ezek azonosak, ezekről blogban szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodók, ez valószínűleg elfogadva, de ellenőrizzük le ezt is. Öt módosításról van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következik a 39-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 448-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most a végső szavazás következik, ez egy név szerinti szavazás lesz. új New Deal energia felhasználással kapcsolatban. Elfogadva, köszönjük szépen, köszönjük a jelentéstevőnek, és mindenki másnak is a munkáját, és most következik a következő napi rendi pontunk. Egy kicsit késésben vagyunk. 13-as napi rendi pont következik. Enészával való um, párbeszéd, uh, kiberbiztonság uh, az európai stratégia kontextusába. Persze tudom, úgy látom, hogy ezt most uh, képtelenség rögtön elkezdeni. Oké, okay, oké. Okay. Dear friends, our uh, dear colleagues, Teresa Petra, well, please don't make a forum discussion. Teresa, most légy szíves, ne is itt külön fórumot a teremben. Colleague coordinator, Dan. Dan koordinátor úr.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 Uh, on behalf of all of you, mindenki nevében még egyszer gratulálok Tereza Grivinnek, és ezzel remélem, hogy akkor egyben véget is ér az ünnepség itt. Gratulálok én is, csak most már érjünk a végére. Dear to the topic. Let us go to the topic. Exchange of view with en- Eszmecsere az Enisával. Kiberbiztonság, mint gazdasági lehetőség. Üdvözlöm Udo Hembrecht urat körünkben, aki az Enisza igazgatója. Tudjuk, hogy a Hálózati és Információs Biztonság ügynöksége az ENISA, nagyon fontos szervezet. Április 19-én a bizottság európai stratégiát bocsátott ki a digitális ipari vezető szerep Európának címmel, és ez a mi bizottságunk érdeme is, mi is részt vettünk ebben a gondolkodásban. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a kiberbiztonság kérdése az ITRE bizottságot már régóta foglalkoztatja, benne van a portfóliumban is. Most azonban különösen ráírjunk a figyelem a kiberbiztonságra a terrorista fenyegetés tükrében, de most ennek a gazdasági részét próbáljuk megvizsgálni mégis, mert a kiberbiztonságnak vannak gazdasági vonulatai, teljesen új gazdasági ágakat, iparágakat lehet eh, kidolgozni a kiberbiztonság területén belül. Nagyon izgalmas kérdés ez, és éppen ezért kérem igazgató urat, hogy nyissa meg a mai eszmecserét egy bevezető előadással. Tíz percet tudok adni. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, tisztelt ITRE bizottsági tagok, megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak. Az ENISA igazgatójánként a munkahelyteremtés, a közös belső piac szempontjából vizsgálom a mai előadásomban a kiberbiztonságot. Van egy digitális egységes piacra vonatkozó stratégiánk, Öttinger biztosulat éppen hallottuk ebben az ügyben. Jó alap ez, hogy ezen az alapon kifejtsünk egy vagy három speciálisabb kérdést. Mit értünk digitális alatt? milyen jelentősége az iparágaink számára, és Európa vezető szerepe hol képzelhető el, hogyan képzelhető el. A digitális szó és hát maga a digitalitás átítatja életünket, mind, most már minden elkötőjellel kezdődik a, az életünkben, a bankolás, a telefonálás, stb. És azt szeretnénk, hogy közben biztonságos legyen a kibertér, amelyben mozgunk, okos manufacturing van ma már, ugye smart manufacturing, Internet of Things, a tárgyak internetje, és így tovább, és így tovább. A kihívás az, hogyha a digitális világot vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy nagyon gyorsan változnak a business modellek, és vannak kifejezetten rossz indulattal létrehozott üzleti modellek, Ma nagyon sok helyen lehet adni-venni dolgokat, csak az Ubát, ha nézzük, ott már nincsen szükség adókra. Az okos telefon nok autó kapcsán azt kell megvizsgálni, hogy az értékteremtési láncban hol van Európa, és hogyan őrizhetjük meg, vagy akár bővíthetjük a munkahelyeink számát ezen a területen. És másik fontos kérdés, hogy felhasználóként európai kulturális jogi alapon hogyan lehet a bizalmat megteremteni az adatok feldolgozása, tárolása vonatkozásában, mint vállalkozóknak, és felhasználóknak pedig az a fontos, hogy személyes adataik biztonságosak maradjanak, akkor is, hogyha smart city-ben élünk, carsharing modelleket használunk. Az új generációk másképp használják a digitális eszközöket, mint akár mi magunk használtuk, vagyjuk őket. Ha adatokról beszélünk, illetve az adatok élettartamáról, akkor azt kell tudni, hogy az adatok is születnek, vannak, meghalnak, néha örökre megmaradnak, és ezt be kell illeszteni a business modelljeinkbe. Ha az adatbiztonság bizalom kérdését vizsgáljuk, akkor a titkosítás, az inkripció, az enkripció fogalma merül föl. Most már az üzleti modellekbe is bele kell foglalni az adatbiztonság kérdését. Az e- elektronikus egészség ügyben, ugye a, a betegek minden betegségre vonatkozó adatait nyilván tartják. Nagyon kényes dolgok ezek. Aztán ott van a big data. Hatalmas adatmennyiségek forognak a világban, és ha bemegyünk egy online üzletbe, és akarunk venni valamit, és azt az üzenetet látjuk, hogy mások is megvették már ugyanezt a dolgot, akkor látható, hogy a statisztikai modellek is megváltoznak, ugyanis a statisztikák online, real-time készülnek, és használhatóak föl azonnal valamilyen célra. Tehát Nagyon izgalmas kérdés, hogy ez az út hova vezet. A cloud computingről ma már volt szó, a felhő alapú vállalkozásokról, hogy önkéntes, vagy kötelező, vagy tilos legyen az adatszolgáltatás. Nagyon sok weboldal van, amely azonnal továbbítja vagy nyilvántartja azokat az adatokat, amelyeket megkap. Ennek haszna is van, hiszen ha megyünk az utcán, akkor tudhatjuk, hogy közel van hozzánk egy adott bolt, vagy ha autóval megyünk egy töltőállomás. Az adatvédelmi rendelet szabályozza ezt, de ha a végrehajtást nézzük a tagállamokban, akkor azt kell látni, hogy, hogy nem mindegy, hogy milyen technológiákkal valósítjuk meg az adatvédelmet. Van az úgynevezett privacy by design fogalom, vagyis az, hogy ha bármilyen szolgáltatást kínálunk, akkor annak része kell, hogy legyen a személyes adatok védelme. És nagyon el vagyunk maradva a szakember képzéssel, a szakemberek képzettségével, mert sokkal nagyobb az igény és a minőségi igény, mint amennyit jelenleg teljesíteni tudunk. Az ENISA ezt próbálja kicsit javítani ezt a helyzetet és fejleszteni. Ipari szempontból van egy olyan kezdeményezés, amely 2020-ig a kkv számára a digitális innovációt támogatja. Benne vannak ezek a gondolatok már sok ipari kezdeményezésben, és vannak új üzleti modellek is, például az egészségügyben különösen. Az előbb is utaltam már rá, a betegadatok nagyon kényesek. Akarjuk az elektronikus egészségügyet, világos, de ezek aztán a legkényesebb elképzelhető adatok, amit csak egy emberről nyilván lehet tartani, és, és ba is, meg jó is, hogyha nem folynak az adatok korlátlanul a különböző adatkezelők között. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen üzleti alapon, milyen technológiákkal, hogyan védjük és továbbítjuk az adatokat. Ez egy hatalmas üzletág. A Zeniza szakemberei két stratégiai célt követnek, ezekről gyakran beszélünk az igazgató tanácsban. Közösségépítés, kapacitás építés, ez a két pillér, és támogatjuk a bizottság által két PPP projekteket, van egy ipari hálózatunk KKV-kből, és közös eseményeket szervezünk a bizottsággal, és a kapacitás építésen belül pedig igyekszik a tagállamokat támogatni. Harmadik gondolatom, hogy Európa vezető vagy nem vezető szerepet játszik. A kapacitás építés kapcsán idén ősszel számos magán és állami szervezetet fogunk összeültetni, hogy közösen gondolkodjunk el az európai infrastruktúrák javítási lehetőségein. Hangsúlyozni szeretném azt is továbbá, hogy ebben az ágazatban nincs meg az a felelősség biztosítási szabályrendszer, mint más ágazatokban, ezért fő feladat, hogy felelősséget, eh, tulajdonosi szemléletet vigyünk ebbe az ágazatba is, és ahogy az autóiparban is eh, most kiderült, hogy azért van is kell, hogy legyen felelősségvállalás, itt is el kell kapni azokat az embereket, akik rossz szándékkal fejlesztenek szoftvert. 12 éves az Elisa. stok stratégiai modellt, megvizsgáltunk az egyes üzleti modellek jövőjét, folyamatosan vizsgáljuk a technológiákat, az Internet of Things témát, tudományosan kutatjuk, sok szakmai anyagunk van, az ENISA tehát látható működik, és ö, szívesen osztja meg a, a tudását mindenkivel, aki ez érdekel. Együttműködünk a gazdaság szereplőivel, a bizottsággal is, ahogy mondtam, és köszönöm önöknek, hogy most önökkel is eszmét cserélhetek. Azért jöttem, hogy megválaszoljam kérdéseiket. Köszönöm. Igazgató úr. Áttérünk a frakciók felszólalóira. Bóni úr a néppárt részéről. Elnézést, nem, nem tudtam. Valaki más? Éler úr? Egészen röviden. Először is eléggé sokat tárgyaltunk a költségvetésen is. Úgy gondolom, hogy köszönet illeti Hembrecht urat és az Enisát, hiszen Hembrecht úr nélkül talán már nem is lenne Enisa és rengeteg vita, eszmecsere zajlott róla. Esetleg máshogy, mint ahogy a bizottságban ezt elképzelték. Tehát ezt szeretném mindenképpen kifejezni, hiszen az ENISA nagyon fontos volt már a elején is, és utána a bővítés után. Nekem most kettő kérdésem lenne. Az első kérdés, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a első védekezési front nem az állam feladata. Az a kérdés, hogy az iparban, gazdaságban mi történik. Az ENISA pedig tudatosan választotta ezt a szerepet, hiszen a tagállamok mindig csökkenteni akarták az ENISA kompetenciáját, főleg ami az állami szektort illeti. És ezt a vitát megpróbálták az iparon belül lefolytatni. Hát most már tíz éve tudjuk, hogy mi a helyzet, de most tényleg hogyan állnak a dolgok? Tehát eh, meddig jutottunk a, előre a szabványosításban? Meddig jutottunk előre abban a kérdésben, hogy eh, szükségünk van egy minimális eh, szabványra, mennyire biztonságosak az új szolgáltatások? hiszen állandóan felmerülnek az új szolgáltatások, milyenek a biztonsági normák. Tehát eh, valamennyire mérleget vonunk, és természetesen itt eh, önmegszervezésről is szóval a gazdaság eh, szervezve meg saját digitális védelmét, másik pedig az ENISA mandátumának a meghosszabbítása. Hát itt az aténi székhelyjel rendelkező intézmény nem csökkent, hanem nőtt. Tehát milyen lehetőségei vannak annak, hogy az Eniszát strukturálisan, pénzügyileg is egy picit továbbfejleszék? Hiszen önt igen biztostól hallottuk, hogy nincsen európai digitális perspektíva, anélkül, hogy nem oldjuk meg a biztonság problémáját. Tehát az európai perspektíva igazából az európai felhő. Tehát hogy nem akarjuk, hogy a Microsoft kezelje a felhőt. Tehát mindenképpen az adatvédelmet sokkal komolyabban kell vennünk Európában. Köszönöm szépen. Kádi asszony az SSD nevében, köszönöm szépen és köszönöm a tájékoztatást. Úgy gondolom, hogy nemrég voltak olyan esetek, hogy hivatalos helyekről szivárgás történt, tehát például a IMF-fel történt megbeszélések körül is ki szivárogtak adatok. Tehát ezt a szivárgást komolyan kell venni. Szeretném tudni, hogy lehetne -e olyan becsléseket hallani, hogy mennyibe kerülne a biztonság. Tehát hogyan érezhetik magukat a polgárok biztonságban? És hogyha biztonságot tudunk nyújtani nekik egy európai ügynökséggel, vagy parlamenttel, tehát akkor ez is mibe kerülne? Tehát szólt már a különféle rejtjelezésről, és így tovább, meg különféle alkalmazásokról, tehát a WhatsApp, a Viber tekintetében. Tehát az már biztonságot ad, hogyha használunk ilyen alkalmazásokat? És még szeretném tudni a blockchain helyzetét is. Hát vannak terroristák, bűnözők, ezek mind-mind kihasználják az új technológiát. Hogyan lehet fenntartani az egyensúlyt az új technológiák fenntartása és a biztonság között? Tehát nem akarjuk, nem akarjuk az új technológiákat elutasítani, viszont nagyobb biztonságra van szükségünk. Tehát igazából hozzá, hozzáférhetnek a hangulatunkhoz, az egészségünkhöz, hogyha kihasználják ezeket a dolgokat. Úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a parlament is komolyan vegye a kiberbiztonságot. Tehát mit javasolna így költségvetésileg? Tehát mindenhol nőnek a költségvetések, mi meg itt csökkentjük. Tehát nem tudom, hogy lennének-e konkrét javaslatai. Köszönöm szépen. Köszönöm az ECR nevében Marias képviselő. Köszönöm szépen. Görögül szeretnék beszélni. Tehát akkor vegyék fel a fejhallgatójukat. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Eniza szerepe nagyon fontos. A hálózatok biztonsága tekintetében. Amikor Görögország kérte, hogy eh, Iraklionban legyen a székhely, akkor ez nem véletlen volt. És a lényeg az volt, hogy körbenéztünk, és ott volt a Forsnet vállalat, ez egy kis vállalat volt, aztán időközben nagy vállalattá vált. És egy nagyon fontos az, hogy az egyetem az Iraklioni Egyetem mellett van, az Enisza Krétán. Megalapítottam, hogy az Enisza el akart költözni Iraklionból, Aténba, és hogy el is menjen Görögországból. Akkor nagyon komolyan foglalkoztam ezzel a témával, és azt mondták, hogy valahogy nem működne, hogy nem működik ott igazából jól, és időközben jobban működik a képviselők felszólásai következtében. De az Enisza még mindig el akar költözni Görögországból, vagy legalábbis ezt hallom. Tehát, vagy lenne Iraklionban egy központ, egy másik meg Aténban, tehát ez, ez megint megkettőzött kiadásokat jelentene, ez a kollégák utazásait jelenteni. És ezen kívül azt is szeretném elmondani, hogy ha van egy döntés, azt általában követi a költségvetés. Most mi van akkor, hogyha nem tudják kifizetni Aténban a lakbért? Tehát akkor most maradjon Iraklionban a szervezet, elvileg eh, ön hozta létre ezt a kettősséget, tehát hogy minden a duplájába kerül, és nem a görög kormány. Tehát magániskolákat finanszíroznak, és eh, lehet panaszkodni, és Iraklionban nem igazán vannak munkalehetőségek. Tehát az Enisát nem azért költöztették oda, hogy a nők munkahelyet találjanak, hanem hogy az Enisza működjön. Ne nevessen, ne nevessen, ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamentben vagyunk, ezen nincs nevetséges. Megértette? Köszönöm, tehát igenis foglalkozzon azzal, amit az európai képviselők mondanak önnek. Tehát szeretném megkérni, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Ne nevessen ne nevessen. Elnök úr, mondja meg neki, hogy tisztelje a képviselőt. Igenis, vegyen minket komolyan. És válaszoljon a kérdéseinkre. Marias úr, szörny, szörnyen sajnálom, már egy perce lejárt az ideje. Tehát vegye ön is figyelembe a szabályokat. Elnök úr, elnök úr, komolyan veszem a szabályokat, de kérje meg a vendégét, hogy ne vigyorogjon, hanem igenis mutasson tiszteletet a képviselők irányába. Teljes mértékben tiszteletben tartom. De nem figyel rám. Ön nem mutat tiszteletet a mi irányunkba. Tehát most áttérünk a következő felszólalóhoz. Leállít, elnök úr? Még nem fejeztem be, elnök úr, ne állítson meg. Okay. The others have been spoken for... A többiek több mint két és fél percet beszéltek. Rendben? Ha Kallas asszony kap szót az Alde nevébe. Okay. Well, was not really clear what was the problem here. Igazából nem derült ki, hogy mi volt a probléma, de visszatérek a kiberbiztonság témáért. Oh, okay. um, so, um, about the cybersecurity. Tehát a kiberbiztonság tekintetében teljes mértékben egyetértek. Egyetértek az adatok uh, védelmével, és uh, a végrehajtással is. Már meglátjuk, hogy uh, a végrehajtás hogyan alakul. De egy dolgot nem szabad elfelejtenünk, Az internetet nem arra tervezték, mint amire most használjuk. Éppen ezért a biztonsági kérdések nagyon fontosak. Tehát nagyon sokat tárgyaltunk, a kormányok, az európai intézmények, hogy az intézményeknek milyen szerepe van. De a kiberbiztonság másik szereplője a cégek, a magánemberek, tehát erről kevesebb szó esett. Hogy hogyan lehetne a szolgáltatásokat biztosabbá tenni, a kommunikációt, és a lánc leggyengébb szemei a, az emberek, akik igazából nem frissítik a szoftverjüket, hiszen nem frissítik a szoftverjüket, akkor nincsen kiberbiztonság, és az én kérdésem összefügg ezzel. Hogyan látja a titkosított identitásokat? Hiszen nagyon sok probléma származik abból, hogy az emberek identitását, azonosságát ellopják. Tehát, hogyha ez titkosított, akkor az biztos. Tehát minden minden személy azonosíthatja magát, és ez sokkal könnyebbé tenni a online szolgáltatások használatát, és így csökkenne a kockázat. Erről mit tud mondani? Köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, hölgyem. Áttérünk a következő felszólalóra. Rübik úr. Köszönöm szépen. Szerintem minnyájunk számára nagyon fontos az, hogy az ENISA folytassa stratégiáját, a kiberbiztonságot, és az ENISA szerepét pedig növelni kell. Értem itt néha a kollégák felháborodását, akik nem a kiberbiztonságot akarják, hanem pont az ellenkezőjét. De igazából mi nem ezért vagyunk itt. Van két blokk, a magánszféra és az átláthatóság. Szerintem nagyon fontos az, hogy a magánszféra is biztosan tudjon kommunikálni. Tehát a titkosítás az egyik dolog, a blockchain technológia a másik dolog, tehát ez nagyon érdekes az online fizetőeszközök, és a parlament tudományos bizottsága is tett egy helyzet jelentést a kvantumtechnológiával. Hogyan látja ezen a téren a fejlődést? Tehát a teljesen biztos kapcsolatok, amelyeket nem lehet lehallgatni, amelyeket nem lehet zavarni. Ezek fontosak az infrastruktúra tekintetében. És ezek létfontosságúak. Tehát a biztos összeköttetés garantálja a stabilitást, és szeretném megkérdezni, hogy Enisa ebben milyen részt vállal. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga úr. Bóni úr a következő felszólaló. Köszönöm. Tehát, eh, ahogy Európa digitalizálódik, úgy van szükségünk több biztonsági intézkedésre. Tehát eh, az ENISZA kapacitását is ki kell építeni, hogy erős mandátuma legyen. Szerintem nagyon fontos, és a parlamentben is eh, szükség van rá, hogy megfelelő módon hajtsák végre az európai biztonsági előírásokat a tagállamokban. Bátorítom az Enisát, hogy a Horizon 2020 tekintetében is erősebben működjön együtt kutatóközpontokkal, hiszen vannak ilyen jellegű kutatóközpontok. Nem szabad elfelejtenünk, hogy számos ajánlás létezik az Enisa részéről az ipar számára, kórházak számára. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és itt van a helyzet, itt vannak ezek az ajánlatok. Az ipar is szeretné ezeket alkalmazni. Az utolsó a biztonsági üzlet további képítése Európában. Szerintem elérkezett az ideje annak, hogy eh, több pénzt szálljunk a biztonságra. Az ENISA pedig eh, nagyon jó információs forrás, támogatási forrás, információs forrás, amennyiben eh, a, a design adatbiztonságára gondolunk. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Helmbrecht úr, én is csatlakozom a kollégákhoz, akik megköszönték a kiváló munkát, amit végzett. És két kérdésem van. Tehát, hogyan működik az együttműködés például az Európollal, a Frontex-el együttműködnek, nem tudom. Tehát a többi európai szervel hogyan zajlik az együttműködés? Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem, a adatvédelmi alaprendeletet múlt héten szavaztuk meg, és az adatvédelem az adatvédelmi rendeletnek van hatása az ön munkájára? Tehát most szeretném konkrétan megkérdezni, hogy most ezzel a rendelettel hogyan foglalkoznak? Tehát érdekelne, hogy milyen az összjáték európai szinten. Azok között, akik adatvédelmi és adatbiztonsági kérdésekkel foglalkoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kumpula Matri asszony. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, hogy a finn fordításban van egy vita a digitális ipari vezetésről, és itt az angol verzióban meg az van, hogy a kiberbiztonság gazdatási lehetőség. Tehát igazából nem, nem tudom, hogy most ez mi. Tehát hogyan segíti az ENISA az európai stratégiát, hogy vezetők legyünk a digitális iparban? Ez egy nagyon jó téma volt nekem, hiszen eh, a, az adat szolgáltatásban például van egy nagy finn szolgáltató, vannak európaiak is, de az európai iparnak eh, szüksége van például orosz, amerikai, ázsiai partnerekre. A kérdésünk az, hogy legyen egy olyan stratégiánk, hogy több kapacitásunk legyen. És eh, szerintem a digitális ipar szó ezt összefoglalja, hiszen a nagy cégek nagyon sok számítástechnikai dolgot alkalmaznak, vannak műholdjaik, és itt tovább. Tehát van stratégiánk? Dolgozunk egy stratégián? Teszünk valamit a stratégia érdekében? Tehát a, legalábbis az én finn dokumentumomban ez van. Európa lehet versenyképes tényező? Például azáltal, hogy biztonságosabbak vagyunk, mint a többiek? De lehet, hogy az Eniszánál megvan a szakértelem és a politikai vízió. Köszönöm szépen. Most pedig Rajl úr. Köszönöm. Lenne még egy kérdésem. Miután kollégánk ennyire felpaprikázta magát, tehát általában a vendégek más bánásmódot érdemelnek, de amióta ezzel a témával foglalkozunk, ez mindig eh, egy érzékeny kérdés volt, hogy hol legyen az ENISA, és még egy más ügynökségnél sem tapasztaltam ezt. Voltak tartalmi problémák. És tudom, és szeretnék rákérdezni, hogy úgy van még mindig, hogy egyszerűen nehézségeik vannak? Hogy, hogy igazából hát hihetetlenül szükségük van specialistákra, szakemberekre. És ezeket az egész világból kell uh, beszerezni. És mindig az volt a problémájuk, hogy nincs megfelelő számú szakember. Ez az ügynökség nem működhet szakemberek nélkül. És hogyha a hely probléma, akkor a helyet újra kell tárgyalni. De most igazából anélkül, hogy az embernek legyen valamilyen ellenérzés egy országgal szemben, vagy egy szigettel szemben. Hiszen ez megakadályoz minket abban, hogy hatékonyak legyünk. És óriási jelentősége van ennek a témának, hiszen Európa nagyon nagy szerepet játszhat, ezen a téren viszont ez szakembereket feltételez, különben a legjobb hatóság sem jó semmire. Kérdésem. Vannak még nehézségeik a szakemberek beszerzésénél, vagy nincsenek? Köszönöm szépen. Mások? Nem látok senkit. Akkor most azt szeretném kérni, hogy az Európai Bizottság is szóljon hozzá. Paul Timmers következik a DG Connect-től. Ő igazgató. dolgozik ott. Öni a szó. Köszönöm szépen nagy lehetőség ez számomra, hogy röviden néhány gondolatot megosszak mindenkivel. Úgy gondolom, hogy a kiberbiztonság e- gazdasági lehetőség is a szolgáltatások és az ipar digitalizációs során. Ezzel kapcsolatban egyébként két nappal ezelőtt adtunk egy közleményt. Az e-government, e-kormányzásra vonatkozó um, cselekvési tervünk is ide tartozó téma. Szeretnénk a lehető legjobban felhasználni a közigazgatásban az elektronikus aláírást és az elektronikus személyazonosítást. Ehhez egy rendelet is kapcsolódik, ez egy nagyon sikeres példája volt annak, hogy hogyan tudjuk az egymás kölcsönös elismerését biztosítani. Európa erős ugyanis az elektronikus identifikáció területén együttműködünk tehát a közigazgatásokkal, és azt hiszem, hogy ezt a kereskedelmben is felhasználható ez a rendelet. Nagyon sok javaslatot tudtunk tenni, és az e-kormányzás cselekvési terv is erre, ezekre épít. A csomagban azonban másról is van szó, például a standardizáció kérdése, és a kiberbiztonság az egyik legfontosabb kérdéskör szeretnénk-e megvalósítani ezt azok az emberek, akik az ICT-re standardeket alkalmaznak, figyelembe kell, hogy vegyék a kezdet-kezdetétől a kiberbiztonságot is. Ezzel kapcsolatban nagyon sok munka vár még ránk, standardizáció, az internet, a felhő tekintetében ezeket a kérdéseket figyelembe kell venni és úgy gondolom, hogy itt az NSZ-nak nagyon fontos szerepe lehet a tanácsadásban is. Nézzük most a gazdasági lehetőséget. Persze sokat beszélünk a fenyegetettségekről, például a kórházak elleni támadás, Úgyhogy nagyon sok mindent nézünk a támadások szempontjából, de azért itt gazdasági lehetőség is rejlenek, évi 7%-os növekedéssel számolhatunk ebben a, ezen a területen. Nagyon nagyok a befektetések, és külföldi tőkét is be tud vonzani Európa ebből a szempontból, mert nagyon jó a tudásunk ebben. Tehát szeretnénk, van már mire építenünk, de még tovább szeretnénk lépni és ezek a PPP konstrukciók tovább erősíthetik a kutatási kapacitásokat, illetve az ipari kapacitásokat. Erre kell építenünk, és azokra az intézkedésekre, amelyek az európai minőségbiztosítási rendszert is tovább erősítik, hiszen Európában biztonságos a kiberkereskedelem akár a munka tekintetében, vagy a kereskedelem, befektetések tekintetében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Uram, kérem zárja le ezt a mai vitánkat. Köszönöm, megpróbálom akkor németül, végül is lehet itt németül beszélni, és talán árnyaltabban ki tudom magam fejezni. Kezdjük a helyjel hogy itt az érzelmi töltet egy kicsit csökkenjen. Sajnálom, hogy kolléga úr elment, mert én meg akartam őt hívni, hogy jöjjön el hozzánk és nézze meg, hogy mit csinálunk. A görög sajtó erről sokat ír, de sok hamiságot ír, legalábbis ez a véleménye. Néhány tényel támasztanám ezt alá. Először is 2013 óta két helyen működünk az új rendelet alapján. Ott benne van, hogy Heraklion és Aténa két székhelyünk. 49 embert foglalkoztatunk a Zenizánál, és a többsége a dolgozóinak Aténben dolgozik, tehát eh, köszönjük a görög kormánynak ezt, hogy adott nekünk egy épületet, magán alapon fizetjük a bérleti díjat, és mindenkit szívesen látunk. Kiváló helyen működünk. Ha az ember Görögországban, Aténben él, akkor azt el kell mondani, hogy minden infrastruktúránk megvan, mint ahogy a Microsoftnak és más nagy cégeknek is, de nem kutatóintézet vagyunk, ezért nem jó az eredeti, eredetileg elhangzott hasonlat. Feladatunk az, hogy projekteket hajtsunk végre Európa tagállamaiban, az ipar, a kormány együttműködését támogatva, és évi 600 ezer euró utazási költségünk van, ami azt jelenti, hogy oda megyünk a, a résztvevőkhöz, Brüsszelbe, a fővárosokba, a projektekhez. És van egy üresen álló épületünk, amely Heraklionban ugyan nekünk megígértetett, de nem készült el. 14 millió eurót már investáltak bele az adófizetők, Európai adófizetők pénzéből, de a épület nem készült el. Jöjjön el és nézze meg a képviselő, hogy ez miért van így. Most angolul folytatnám, ha megengedik. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Az ön támogatását Nibler asszony néhány gondolatot szeretnék most felvonultatni. Amikor Éler úr is nagyon helyesen mondta azt, hogy amikor létrehozunk egy üzleti modellet, akkor az önmagát el kell, hogy tudja tartani. Ebben szerintem elég jól működünk. Németországban egyébként van is ezzel kapcsolatban egy kiberbiztonsági irányelv. A pénzügyi szektort is bevonjuk ebbe a folyamatba. Persze egyre jobb a helyzet, de azért még van további javulásra is hely. Standardizáció, ezen is dolgozunk, de nagyok a kihívások, mert nagyon sokan dolgoznak ezen. Ott van az ISO, ott van a az Egyesült Államokbeli helyzet. Egy kicsit fragmentált ez a helyzet, és az e a részéről néhány pozitív példát említenék hogy hol is tudjuk megvalósítani a közös kritériumok alapján való a certifikációt. Ez egy hosszú út, de szerintem itt a legnagyobb kihívás az abban rejlik, ahogy a elhangzott az, és túl sokat akarunk tenni, a probléma az mindig az implementáció hiánya. Szeretnénk tehát a standardizációs stratégiánkat javítani, mert bizony az Egyesült Államokbeli cégek nagyon sokszor gyorsabban lépnek, mint mi. Vannak lehetőségeink, de mégis még sok áll előttünk. Én azt hiszem, hogy itt az titkosítási technológiákra is oda kell figyelnünk. Ott van a a megfelelő eszközök a kezünkben. A probléma az az, hogy hogyan tudunk ezzel kilépni a piacra. Ott vannak ezek a, ö, az eszközök, amelyeket viszont nem könnyű az átlag felhasználónak alkalmazni. Ezért a, az iparnak kell felhasználó barátabbá tenni ezeket a termékeket. Segítségre van nagyon sokszor szükségünk ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk ezeket eh, a kérdéseket, ugyanis megpróbáljuk mindezt eh, összhangba hozni az elektronikus azonosítással is. Itt vannak ugye Németországban a kártyák, a személyazonosító igazolványok. Észtország is sokat tesz ezzel kapcsolatban, vagy Ausztria. A probléma az az, hogy ezek nagyon sokszor drága megoldások, és nem is összeegyeztethetőek. Tehát nálunk van egy elektronikus útlevél Németországban, de ehhez hát szoftverre van szükség, és be kell fektetni. És aztán ott van az a probléma, hogy az emberek ezt nem alkalmazzák. Tehát ott vannak a lehetőségek, de egyszerűbb, felhasználó barátabb termékekre van szükségünk. Beszéltem már a Trust Centerről és a vonatkozó irányelvről is. Az ez a részéről mi megpróbáljuk mindezt támogatni. Tagállamokkal való együttműködésben egyaránt, de hát itt megint csak az emberekhez kell eljutnunk. Szó esett arról is, hogy hogyan tudunk együttműködni az iparral és más ügynökségekkel. Néhány nevet említenék itt az ügynökségek tekintetében. A verekkel nagyon jól együtt tudtunk működni. Ez még a rendeletben is szerepel. Az ügynökségekkel állandó találkozókat szervezünk, a befektetési bankkal, illetve a központi bankkal is, tehát van itt egyfajta hálózat, és a Frontexről is szó esett, mi nem dolgozunk velük együtt, de ezen is el lehetne gondolkodni, ez is egy lehetőség. Az IT területen az iparral is megpróbáljuk egymást kiegészítő módon fellépni a bizottságnál. Itt az a nagy kihívás, hogy az NSA-t megpróbáljuk egyfajta hálózat részeként tekinteni. Az F-Secure-ral megpróbálunk együttműködni, ez egy finn cég, tehát szükség van arra, hogy hálózatokban gondolkodjunk, bevonjuk az érintett feleket, cégeket, aztán itt van az egészségügy, a fizetés, vagy a kifizetések, és hogy ott hogyan lehet a biztonságot garantálni. Tehát itt van, készen áll a, az egész rendszer. A kihívás inkább abban ragadható meg, hogy hogy csak néhány területre tudunk központosítani, mert kis társaság, kis szervezet vagyunk ami a mandátumunkat illeti, csak 84-en dolgoznak nálunk, és abból több mint 40-en nem állandó munkaszerződéssel. Ez azt is jelenti, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon sokszor nem tudunk, nincsenek meg az humán erőforrásaink, néha az ipar támogat bennünket, néha nemzeti szervezetek, hatóságok, de majd meglátjuk, hogy hosszú távon hogyan tudja magát pozícionálni az Eneza. Aztán a toborzás kérdése is felmerült. Hogyha megvizsgáljuk a jelenlegi európai helyzetet az elmúlt néhány év során, akkor azt látjuk, hogy Európa északi részén szépen növekszik a gazdaság, a németek vagy a svédek nem jönnek eszenzbe. Aténba. Ez a probléma. Aténba nem jönnek el északról, tehát itt nagyok a kihívások. Azt hiszem, hogy az összes kérdésünkre szinte kaptunk választ. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk, és köszönjük az a munkáját is. Nagyon érdekes gondolatokat hallhattunk az európai kiberbiztonság helyzetéről, és általában érdekes volt az önnel látásmódját meghallgatni. Köszönöm. Now we go, colleagues, to the next item. Present... Következő napi rendi pont. Európai számvevőszék innovációs és technológiai intézetről szóló jelentése. Institute uh, of Innovation and Technology. And... Köszönöm szépen. Most az Európai Számvevőszéknek, az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló jelentésének az ismertetése. Az Európai Számvevőszék auditált. Uh, Alex Brenninkmeyer urat hívtuk meg, hogy bemutassa az ITRE bizottságnak a tanulmányok tanulságait, és és Tiborral is lesz a strukturált párbeszéden belül egyeztetésünk hasonló témában. Az Európai Technológiai és Innovációs Intézet működéséről. Folytatjuk a, az eszmecserét, de most a számvevőszék szempontjából. Parancsoljon! Uram, üdvözlöm az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt ITRE Bizottság. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Számvevőszék szempontjából elmondhatom önöknek egyik külön jelentésünk tartalmát arra vonatkozóan, hogy hogyan működik az EIT Budapesten. Ez az audit nem a megfelelésről szól, hanem a hatékonyságról, a beruházás hatékonyságáról. A számbevő széken belül a kutatási fejlesztési témákért vagyok felelős, és ilyen módon dolgom az, az ügynökséggel foglalkozni. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságukkal is kapcsolatban vagyunk a pénzügyek vonatkozásában, de most a tartalomról szeretnék beszélni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a különböző szervezetek között kapcsolat van. Az EIT, a bizottság alá van rendelve, és az ATD és az ELK kiegészítik a tevékenységét. Az, az RTD főleg az innovációs tanács feladataiért felelős, és ilyen módon az is az önök látókörébe tartozik. Kiemelnék a külön jelentésünkből néhány címsort. Rövid leszek, de örömmel válaszolok utána kérdéseikre, meg látásaikra. Az EIT Budapesten, innovációval foglalkozik, az a dolga, hogy javítsa az európai innovációs környezetet, mert Európában az innováció gyenge. Az EIT egyetemeket, kutatóintézeteket és az üzleti szférát hozza össze, és kis és középméretű vállalkozásainkat a Knowledge Innovation Centerekben, a tudáscentrumokban, amelyek nagyon fontosak az ipari innováció szempontjából. Három ilyet is meglátogattunk, az energiainnovációs, a klímainnovációs, központot, akik 500 partnerrel állnak kapcsolatban, sőt, most már most már 800 partnerrel. Tehát az európai együttműködés nagyon fontos. Több ilyen tudáscentrumot meglátogattunk tehát, és első benyomásunk az volt, hogy nagy lelkesedés van e, ezen egyetemi kutatóintézeti együttműködési forma iránt, és vannak megfogható komoly innovációs kezdeményezések, és a kutatás irányából a gazdaság irányába több transfer megvalósul. Az auditing azt jelenti, hogy odafigyelünk, hallgatunk nagyon, figyelmesen odafigyelünk arra, hogy mi történik helyben. Az auditing a tudáscentrumokra vonatkozóan néhány komoly problémát feltárt, több két gazdasági igazgató is elmondta nekem, hogy évente ezer oldalnyi jelentkezési anyagot kell kitölteniük, ami túlzónak tűnik a pénzek tükrében, és évente ráadásul. Noha ami innovációs programjaink nyilván több mint egy évig tartanak. Tehát ezt túlzónak látják, és a, az éventkénti jelentkezést meg fölöslegesnek, és nem látják az innovációhoz szükségesnek. És ugyanakkor kevés a létbizonyosságuk ezen szereplőknek. Egy multinacionális cég képviselője azt mondta el nekem, hogy annyi pro- probléma van ezzel a programmal, hogy nincs kedven elkezdeni, belekeveredni ebbe a, rendszerbe. És a bürokratikus teher túl nagy, a programok az EIT-n belül, amelyeket kiírtak, tartalmilag izgalmasak, érdekesek, de az egyetemek összehozása az üzleti szférával megint csak jó gondolat, de gyakorlatilag sajnos mégsem jól működik a dolog. Az EIT alapvetően azonban jól működik egy komplex operatív környezetben, de vannak komoly vezetési, irányítási problémák. Ezzel kapcsolatban megfogalmaztunk néhány ajánlást, ezekről röviden beszélnék. Először is, mi az EIT jogi alapja, és hogyan épül föl a finanszírozási modell, és mennyiben felel meg a komplementaritás elvének. Eleve a modellel van néhány problémánk. A hiteleket ugye több évre osztja szét az EIT, a szerződéses megállapodásokat azonban túl későn köti meg, ezért a szereplők sokáig jogbizonytalanságban vannak. Az lenne a normális, hogy az év első napjával megkötődjenek ezek a szerződések. Az e IIT-nak több figyelmet kéne szentelnie a hatás sok mérésére, és az ELK-nak több autonómiát kéne adnia, és jobban kéne használnia a 2020-as Horizon programból adódó rugalmassági szabályokat. A szabályokat jobban hozzá kéne igazítani a tudásközpontokban működők igényeihez, és az EIT személyi problémáit túl kevesen vannak, ugyanakkor ö, még mindig bővül a vezetői gárda, és hatékonyság, hatás alapú elemzést kéne működtetnie. Az Európai Bizottság, az EIT elfogadták ajánlásainkat, és az audit során már az EIT elkezdett néhány jó irányba ható intézkedést megtenni, nem is eleget ugyan, de jó irányba. És Navracsics biztos magas szintű munkacsoportot hozott létre arra vonatkozóan, hogy ez tanácsokat adjon a jövőbeli működésre vonatkozóan, ő maga is elmondta, hogy ez hozzájárul a EIT felmaradásához és hatékonyabb működéséhez, és persze a tudásközpontok működéséhez is. Ez lett volna rövid beszámolom, Kérem a kérdéseiket most. Köszönjük szépen megjegyzéseit, amelyek nagyon fontosak számunkra. Most akkor Éler urat kérem, hogy vegye át a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szakértőnek is, hogy eljött. Én a 2020-as Horizon Program munkacsoportja tagjaként is meg szeretném köszönni önnek, hogy a számvevőszék erre háruló munkáját elvégezte, és ezt ki is egészítette azt, hogy eljött hozzánk strukturális párbeszédet folytatni, ez nagyon hasznos számunkra. El fogjuk olvasni a külön jelentést alaposan. Kérdésem spontán az, hogy ön szerint nem itt a fő kihívás, hogy az EIT-re vonatkozó szabályok nem adnak elég önállóságot az ügynökségnek? És mennyiben szisztematikusak a problémák, mennyiben maguk a szabályok okozzák őket? Lehet, hogy a szabályok értelmezése miatt nem elég egyszerű a bonyolítás. Expo szempontból szeretném tudni, hogy az önök jelentése melyik időszakot fedi le? Mert ugye volt egy nagyon kezdeti időszak, amikor még nem is állt fel igazán az intézet, akkor nyilván nem működhetett még nagyon jól és ön szerint mi, mi az a konkrétan, amit ki kell javítani? Megmondja-e a jelentés, és az utóbbi időszakra vonatkozóan megmondja-e, hogy mi a teendő? Itt nemrég munkacsoportülést tartottunk az EIT-ről, és meg szeretnénk hívni a számvevőszéket ebbe a gondolkodásba, hogy a félidős jelentés jobban meg tudjuk írni, pontosabban tudjuk, hogy mi is a teendő. Köszönöm szépen. Rübig úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is a számvevőszéknek ezt a jelentést. Számukra kezdettől fogva világos volt, hogy az Technológiai Intézet elsősorban a képzéssel, kutatással foglalkozik, és a keretkutatási programok alapján fogja tulajdonképpen megcsócsálni a, a képzőintézmények számára, hogy mit lehet tenniük, hogy az elméleti tanul tanulmányokat összekösse a gyakorlati hasznosulásért tenni tudó szereplőkkel. Tehát tudományos munkákban meglátja és segíti a konkrét megvalósulást úgy, hogy az óvónőtől az egyetemi professzorig mindenki le tudja magának vonni a tanulságot, és változtatni tudjon a legújabb ismeretek alapján. És az óvonó képzéstől kezdve a hegesztő képzésig mindenhol lecsapódjon mindez. Ez egy nagy lehetőség, hogy a meglévő tudást hozzáférhetővé tegyük a papírtól a gyártásig, a megvalósulásig, a digitális gyártásig elvigyük. A parlament tudományos bizottsága ezzel komolyan foglalkozott. Azzal, hogy hogyan lehet milyen csatornákon, stratégiák segítségével az elméleti tudást gyakorlatívá tenni, és hogyan lehet aztán mérni társadalmi mutatókkal hogy hol hiányzik a kommunikáció a két szféra közül, és ezt kéne az EIT-nek még jobban feltárnia, hogy hol van túl kevés kommunikáció, és tartalmi értelemben szerintem a számbőszéknek is felelőssége lehet, hogy ezt megmutassa. Madame Moody. Thank you. Yeah. Köszönöm szépen. a jelentésből és az alapján, amit elmondott nekünk reggel. Én úgy értem, hogy az EIT tudásközpontként jó dolgot végez, jó irányba, és problémákat old meg inkább, mint hogy megelőzzön. Ennek a tudatában a jog alapra kérdeznék rá. Tehát nem lenne jobb rábírni az intézetet, hogy a dolgokat most csinálják rendesen? És hogy ne a jogalappal foglalkozzanak? Tehát, hogyha olyanokat észlel, hogy a Horizon 2020-as nem használják megfelelő rugalmasan, hogyha hiányosságokat észlel, tehát hogy túlhúzzák a pénzügyi lehetőségeiket. Tehát furcsának tűnik. Tehát a végső megjegyzésem az ilyen problémákkal az, hogy van-e idő kerete arra, hogy találjon megoldást, és hogy ezeket a megoldásokat alkalmazza és az azonosított problémák esetében. Köszönöm szépen. Egyéb felszólási igény nem látok, felszólási igényt. Akkor szeretném a bizottság képviselőjét, Dennis Crawlingot megkérni, osztályvezető hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. És köszönöm kollégának is a jelentést. Az EIT nincsen itt, de szerintem a bizottság nevében én szólhatok az EIT-ről. A legfontosabb dolog, amit hangsúlyoznék, az az, hogy Brenning Mayer úr egy jelentést képviselt, teljes mértékben elfogadtuk a jelentést a bizottságban. Szerintem nagyon fontos az, hogy ezt azonnal igazoljuk. A számbevőszék munkáját nagyon nagyra becsüljük, hiszen problémákat azonosított az EIT-n belül, tehát a munka gyakorlattal kapcsolatban voltak problémák, problémák voltak amelyek megakadályozták azt, hogy az EIT elérje azokat a célokat, amelyeket elérhetett volna. Teljes mértékben elfogadjuk az ajánlásokat, amelyeket a számbevőszék tett. A feladatunk most az, hogy ezeket az ajánlásokat megszíveljük és végrehajtsuk. Teljes mértékben egyetértünk ezzel, tehát túl összetett az EIT szervezete, és itt mindenképpen változást kell eszközölni. Már vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne megváltoztatni ezt a gyakorlatot, hogy tudnánk több éves költségvetést létrehozni. Ez egy olyan feladat, amely nem könnyű, és természetesen egyéb megfelelőségi kérdéseket is meg kell válaszolnunk. Tehát mindenképpen elkezdjük a munkát, és szeretnék azonosítani lehetőségeket, hogy hogyan tudunk előre mozdulni 2017-ben, de valószínűbb, hogy 2018-ban. A munka tehát már elkezdődött. Egyéb dolgokról is szólt Brenning Mayer úr. Például nagyobb pénzügyi autonómia, tehát az EIT szerepé számára. Erről is szó volt, amikor Navracsics biztos néhány hete itt járt a szakbizottságokban. Tehát az EIT személyzetének erő, erősítése, ez a kérdés már eléggé gyakran előfordult. Ez egy rendszeresen visszatérő probléma a menedzsment szintjén, a munkatársak szintjén, tehát a személyzeti politika javult az elmúlt hónapok során, és az EIT elmondta, hogy folytatódik is, tehát eh, szeretnék, eh, és eh, a következő hetekben, hónapokban elkezdjük. Tehát említette Preningmeier Navracsics biztos által létrehozott magas szintű munkacsapatot, és az elnök elkezdett dolgozni, és a számbevőszék nem minden problémájával fog foglalkozni, hanem a nagy stratégiai kérdésekre. Így nagyon nagy kihívások vannak az EIT hosszú távú fenntartatósága tekintetében. És mindenki felismeri, hogy ez egy igazi kihívás, és ezzel fog elsősorban foglalkozni a magas szintű munkacsoport. Ezen kívül olyan kérdésekkel is foglalkozik majd, hogy az EIT mandátumát az alul reprezentált térségekre is kiterjeszti, tehát a Horizon 2020 többi eszközével együtt bizonyos Európa régiókat nagyon nehéz bevonni a munkába. A magas szintű munkacsoport ezzel is fog foglalkozni, és egyéb stratégiai kérdésekkel, hogy hogyan lehet majd tágabb értelemben is felhasználni az EIT kapacitásait. Elnök úr, tehát néhány kérdésre esetleg válaszolnék, amelyeket a tagok tettek fel. Éler úr feltett kérdést, hogy uh, itt uh, megfelel az EIT azoknak a szabályoknak, amelyet létrehoztak az elején, vagy pedig a saját gyakorlata alapján alakult a munkája. Én a bizottság részéről azt mondom, hogy mind a kettőnek a kombinációjáról van szó. Tehát, és ezt az ajánlások is nagyon jól visszatükrözik, tehát a jogalap. Vannak bizonyos aspektusok, tehát nem a, a jogalapnak a magva, nem az problémás, de néhány részlet. És hogy milyen mechanizmust alkalmazunk. Tehát igazából az EIT célkitűzés nagyon jó, és a lényeg az, hogy megfelelő finanszírozásban rendelkezzen. A lényeg az, hogy hogyan tesszük ezt. És esetleg a, a jogalapban túl sok a részlet. A bizottság teljesen teljes mértékben elfogadja. Az EIT-t vizsgáljuk, és a jogalap megváltoztatása lehetséges, de és meg is kell tennünk, hogyha akadályokat szeretnénk itt el leépíteni, amelyek megakadályozhatnák az EIT munkáját. Rübik, Rübik úr azt mondta, hogy az EIT nagyon lényeges oktatási eszköz, igaz? Ez egy nagyon fontos megjegyzés, tehát nem rejtem el azt a tét, hogy néha túlságosan is az innovációra koncentráltunk, és elhanyagoltuk a számbevőszékkel együtt az oktatási jelentőségét az EIT-nek. Az EIT nagyon jól végzi a munkáját, és valószínűleg az elkövetkezendő években, amikor egyre több diákot ér majd el az EIT, láthatóvá válik. Tehát nagyon jó emlékeztetés volt ez. Hiszen az EIT munkájának az alapja az volt, hogy az ismereteket bevigyék az oktatási rendszerbe. Kezdetektől fogva. És ez új ismereteket generálhat, újabb, magas szintű ismereteket. Ez nyilvánvalóan így van, és ez az EIT-nek egy olyan missziója, amely teljes mértékben fenntartató, vállalható, tovább megyünk ebbe az irányba és természetesen az ajánlások értelmében szeretnék javítani a tevékenységet. Tehát, hogy a jogalapot újra kell -e gondolni, Éler úr kérdése volt, nem azért, hogy teljes mértékben átalakítsuk az EIT jogalapját, amely egy oktatási, kutatási, innovációs intézet. A jogalap kérdése az, hogy hogyan alkalmazzuk az alapokat, amennyiben nem EU-s finanszírozás is felmerül. Tehát e, ez alapján kell a jogalapot újraértelmeznünk. Tehát teljes mértékben kötelezettséget vállalunk az EIT javára. Tehát meg fogjuk vizsgálni a jogalapot. És úgy gondoljuk, hogy az EIT így erősebb eszköz lesz a jövőben. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseiket. És akkor Mayer úr, megkérem, hogy adjon nekünk válaszokat a számbevőszék szempontjából. Köszönöm szépen, elnök úr, örülök, hogy válaszolhatok tehát a hatékonyság tekintetében nagyon rövid leszek, hiszen Kóli úr már szólt ezekről a témákról, és pedig nagyon hatékonyan. Tehát nagyon informatív válaszokat kaptunk. Igen, tisztelt Éler úr, egy nagyon fontos kérdést tett fel. Angolul fogok válaszolni. A kérdése az volt, hogy milyen időkeretet és milyen alapot alkalmaz a megfigyelései esetében 2008-2015 között vizsgáltuk, tehát 7 éves időtartamban. Tehát az EIT 7 első évét vizsgáltuk. És a vizsgálataink után mm, az összes releváns, releváns információ rendelkezésünkre áll, és 7 év elteltével már konkrét eredményeket is lehet látni és láttuk, hogy ezek az eredmények kiábrándítóak. Tehát a menedzsment, tehát nagyon sok bürokráciát találtunk az EIT működésében, kevesebb innovációt. Az innováció egy törékeny dolog természetéből eredően, tehát könnyű ott belebukni hogyha nem tartjuk kézben az egész folyamatot. Tehát a dolog összetett volta is lehet ezért felelős. Tehát a kiértékelésünk az volt, hogy többet lehet tenni. Utána felmerül egy kérdés Éler úr részéről és Moody asszony részéről, hogy a problémát meg kellett volna oldani, vagy javítani kellett volna a működést, és Crowley úr már megadta a választ. Mind a kettő. Mind a kettő. Tehát vannak alapvető problémák, jogalapi, jogalapú problémák, tehát főleg itt a járulékos tevékenységekkel kapcsolatban. Tehát ezeket ki kellene zárni másrészt, viszont a fenntarthatóság, a programok fenntarthatósága nagyon fontos. És szerintem több figyelmet kellene rá szánni. Tehát nem csak a, meg kell javítani azt, ami eltört, de meg kell javítani, és tovább kell fejleszteni. Utána pedig eh, láthatjuk, hogy eh, az auditálás funkciója pedig az volt, hogy eh, megfelelő feedbacket kapjunk a szervezet működéséről. Rübig úr kérdése. Az önkérdés is nagyon fontos. Ismét angolul válaszolok. Rámutat a tudás fontosságára. Úgy gondolom, hogy ezt hogy igazolhatjuk, hogy összességében az EIT és a tudás központok hozzájárulnak az interdisziplinaritáshoz. Tehát ez a társadalom felé is megmutatkozik. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segített. Az utolsó kérdés, az időkeret, az összes ajánlást egy nagyon szigorú időkeretben végeztük el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van még egy megjegyzés Éler úr részéről. Ez kérdés. Utal a földrajzi egyensúlyra is. És lehet, hogy lehet, hogy nem hasznos, hogy a legtöbb ilyen intézmény Németországban van, de a Horizon 2020-ban pedig eh, egy földrajzi egyensúlyt is előírnak. Tehát szerintem inkább azt kellene megnézni, hogy hol alkalmas az ilyen intézmények létrehozása. És ez fontosabb szerintem, mint az egyensúly hiánya. Tehát a földrajzi egyensúly hiánya árt a hatékonyságnak? Árt az innovációk hatékonyságának? Vagy pedig igazából csak azt eh, kérdőjelezi meg, hogy az intézmények megfelelő helyen vannak-e a földrajzi egyensúly érdekében. Ez nagyon problémás lehet. Tehát, hogyha mondjuk minden Finnországban van, akkor lehet, hogy jó döntés odavinni egy másik dolgot is. De az EIT a Horizon 2020 része, és a Horizon 2020 egy olyan jelenség, ahol a kiválóság és a földrajzi egyensúly ütközhetnek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Egyrészt igaza van, amikor azt mondja, hogy a Horizon 2020 nem a földrajzi egyensúly alapján működik, de másrészt a tudás fejlődése Európában és a kutatási eredmények felhasználása innovációkba, tehát az egyetemek és kutatóközpontok, vállalatok közötti együttműködésnek hatékonyabbá kell válnia. Emiatt a számbevőszék azt, mond, a szám, azt javasolja, hogy ez legyen tá, hogy tágítani kell ezt. Hogyha megnézzük a földrajzi egyensúlyt, akkor ez viszonylag korlátozott, és Stafford úr is azt mondja, a jelentésünk 43. oldalán, hogy itt az EIT olyan országokra koncentrál, ahol erős a kutatás, innováció. Szerintem ezt a dolgot lehetne javítani. Remélem megválaszoltam a kérdését. Uh, thank you. Köszönöm szépen, hogy eljött a számvevőszéktől minket mindig érdekel az önök tevékenysége, Európai Innovációs Intézet, Technológiai Intézet, ez mindig érdekel bennünket. Én azt gondolom, hogy a jövőben még az önök jelentése nyomán sok minden javulhat, és talán az információk is eléggé világosak az Európai Innovációs és Technológiai Intézet számára is, tehát tudni fogják azt, hogy a mi jelentésünk, a mi vitáink mire mennek ki. Ugyanis fontos az, hogy ha vannak gyenge pontok, akkor azokon javítsunk. Nagyon örülünk annak, hogy például az oktatás területén egészen újfajta kép mutatkozik. Mindig elfelejtjük az oktatás kérdését, mindig innováció és kutatásban gondolkodunk, illetve elfelejtjük egy kicsit azt, hogy mennyire fontos is az oktatás. Ebben a tudás háromszögben alapvetően fontos ez az aspektus, és ezt is támogatnunk kell. Esetleg más hozzászólások? Csak szeretném a kollégákat tájékoztatni, hogy Van már egy munkacsoport, amely ezzel az intézettel foglalkozik, és azt hiszem, hogy szeptember óta a program különböző pontjain végig fogunk menni. Kérem, jöjjenek el! Nyitva áll a munkacsoport mindenki számára. Nagyszerű! Köszönjük szépen még egyszer! Utolsó napi rendi pontunk az ebédszünet előtt ez pedig a kompenzációs rendszer, pénzügyi biztonság, az offshore földgáz kitermelés szempontjából. Nikolász Bái a jelentéstevő, és itt van előttünk a véleménytervezet, ezt fogjuk most megvitatni. Ennek egyébként nagyon szoros kötelékei vannak az offshore biztonság és az ITRA, ITRE számára ez az irányelv igen érdekes, és a minden hozzá kapcsolódó téma is érdekes. Ezért szeretném kérni a jelentéstevőtől, hogy terjessze elő ezt az anyagot. Mutassa be. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni az ITRE szakbizottság titkárságának, hogy segített engem ennek a jelentésnek a megírásában. Itt a tengeri földgáz, illetve kőolaj kitermelés pénzügyi biztonságai, biztonsági ö, tartalékairól esik szó. A bizottság azt mondja, hogy 1998 óta nem voltak tengeri balesetek. Ugye emlékszünk még mindannyian a Piper alfára. Az Európai Unióban termelt földgáz és kőolaj kitermelés 70%-a a világon a legjobban működő offshore tengeri kitermelést megalkotó országoktól érkezik. Ne felejtsük el a 2010-es Mexikói öbölben történt balesetet. Az Európai Bizottság rámutat arra, hogy azóta tovább erősödött a vonatkozó jogszabályaink annak érdekében, hogy ne történjenek az európai felségvizeken ilyen jellegű balesetek ehhez hozzá kell venni azt is, hogy az offshore uh, jegyzőkönyvet is elfogadtuk, amely a barcelonai uh, megállapodáshoz kapcsolódik. Mindez uh, az információn cserén keresztül hozzájárul a jobb biztonsági feltételek megteremtéséhez. A különböző piaci szereplők fontos befektetéseket eszközöltek az új biztonsági rendszerek kialakításába, az úgynevezett well cupping technológiáról van szó, amelynek az a lényege, hogy minél gyorsabban be lehessen tapasztani az esetleges szivárgásokat az offshore létesítményeknél. 2013-as irányelv megvalósítását kell először dolgoznunk, mielőtt módosítanánk az 2004-es irányelv A mellékletét, hiszen ehhez kapcsolódik a 2013-as irányelv is, amennyiben balesetek történnek. Nagyon világos, hogy ki a felelős, tehát a felelősség meg állapításának folyamata rendkívül világos, hiszen ezt a koncesszióval rendelkező cég kell, hogy viselje a felelősséget pénzügyi garanciák, Nos, ezzel kapcsolatban én arra is emlékeztetem, hogy nagyon sok ilyen pénzügyi termék van már most is. Fontos, hogy egyébként ezt a rugalmasságot megőrizzük, mert ezen keresztül a különböző piaci szereplők meg tudják választani az ő feltételrendszerüknek leginkább megfelelő a konstrukciót. Fontos az energiabiztonság, de ugyanakkor cégeink versenyképességét sem szabad szem elől tévesztenünk, mert ezek a gáz és kőolaj kitermelő cégek komoly hozzájárulást jelentenek a nemzeti GDP-hez. Az e- véleménytervezetemben amellett kardoskodom, hogy ne, ne tehát hogy ne nehezítsük tovább ezeknek a cégeknek a versenyhelyzetét, hiszen a világban már is sokkal több feltételnek kell megfeleljenek, mint globális versenytársaik. A módosítások beterjesztéséhez még nagyon sok időnk van, mert az árnyékjelentéstevőkkel is szeretnék többször is találkozni. Természetesen nyitott vagyok a vitára, remélem, hogy fontos lesz számunkra az is, hogy a cégek versenyképességét is biztosítani tudjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves kolléga! Most pedig a néppárti jelentéstevő nevében, Bencen úr nevében fel fogok olvasni az ő beszédéből néhány fontos gondolatot, amelyet a mai napra készített elő, de sajnos, mert nagyon nehéz a közlekedési helyzet Brüsszelből kiindulva, ezért el kellett már mennie 12 óra előtt. Tehát most az ő beszédéből akarok felolvasni. Először is ő szeretné megköszönni a jelentéstevőnek a véleménytervezet megírását, amely kielégítő a néppárt számára. Néppártként támogatjuk a túlzott jogalkotás és az administratív terhek kérdését olyan területen, ahol már amúgy is rengeteg nemzetközi egyezmény van érvényben nem szabad elfelejtenünk azt, hogy egy további európai harmonizáció, a kompenzációk és a felelősség megállapítás terén talán a jövőben szükségesé válik. De ugyanakkor óvatosan kell megközelíteni ezt a kérdést, és ezt a piaci szereplők is támogatják az offshore biztonsági irányelv megvalósítását az Európai Bizottság és az Európai Parlament majd megállapítják azt, hogy hol és mikor van szükség további közbelépésre, és végül pedig fontosan az is, hogy az ITRE kihasználja ezt a véleményt arra, hogy tovább emelje az offshore iparág fontosságára felhívjuk a figyelmet, ez nem csak az energiaellátás biztonsága szempontjából fontos, hanem az európai gazdaság a növekedés szempontjából is. Ezek tehát a legfontosabbak. Bencen úr a árnyékjelentés tevő a néppárt részéről. Nézzük most Miriam Dallit, aki árnyékjelentés tevő az SND részéről. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kollégáknak is a munkáját. Az SND nevében még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy a 2010-es horizon baleset rámutatott arra, hogy mennyire fontos a proaktív hozzáállás a kompenzációs mechanizmusok kialakításánál, még az előtt, hogy ilyen balesetekre sor kerülne. Tudjuk azt is, hogy a tagállamok már most is nagyon jól működő offshore biztonsági rendszerekkel bírnak, és ezért nem szeretnénk további terheket tenni ezekre a cégekre, iparágakra, de ugyanakkor fontos lenne azt is látni, hogy a tengeri balesetekért ők azok, akik felelősek. Természetesen nagyon büszkék vagyunk az európai kőolaj és gázkitermelési iparágra, hiszen ők azok, akik bizonyos tagállamok gazdaságához is nagyon nagy mértékben hozzájárulnak, és komoly minőségi munkahelyeket is teremtenek, hozzájárulnak a kutatás fejlesztéshez és energiabiztonságunk biztosításához is, amelyre rávilágít a jelentéstevő is. Ugyanakkor az északi tengerben az elmúlt években csökkent a kitermelés, de elképzelhető, hogy nem sokára főként a földközi tengerben és a fekete tenger térségében is megnövekednek ezek a tevékenységek a tengeri baleseteknek nagyon nagy hatása van a halászatra, a KKV-kra, főként azokra, akik nagy mértékben támaszkodnak a tengeri élővilág állapotára céges tevékenységük során. A gazdaságban 96%-a a, a kompenzációknak pont az ilyen típusú tengeri szennyezésekre lett kifizetve, mert az ilyen típusú tevékenységek nagyon rossz hatással lehetnek a KKV-kra és a tengeri halászatból élők munkahelyeire nézve. Figyelembe kell vennünk háromféle felelősséget, környezetvédelem, polgári és büntetőjogi felelősségre gondolunk, különböző fajta gazdasági problémákra vonatkozó kompenzációk nagyon máshogy néznek ki a különböző tagállamokban, ami a büntetőjogi felelősséget illeti. Itt a gondatlanság egy külön fejezetet képvisel, és meg kell vizsgálnunk a polgári jogi felelősség megállapítására is. Fontos a pénzügyi kompenzációs rendszerek helyzetében biztosítani az átláthatóságot. És egy utolsó megjegyzés a bizottság felé. Jelenleg még talán korai azt megvizsgálni, hogy milyen büntető jogi szankciókra van szükség az Európai Uniós offshore tevékenységek biztosítása érdekében. Mm, én szerintem viszont nem kellene megvárni azt, hogy megint történjen valami nagy baleset. Megfelelő jogi háttérre van szükség, annak érdekében, hogy minél hamarabb meg tudjuk akadályozni a jövőbeli balesetek bekövetkeztét. Köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is a, nevé, a munkáját. Rivázi asszony Taránt úr fogja most képviselni a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Én is helyettes vagyok itt, nem vagyok tökéletes helyettes nyilván, de megteszem a magamét. Hat, 16 évvel ezelőtt kudarcba fulladt az akkori projekt, és katasztrófa történt. Most azzal foglalkozunk, hogy az ágazat túlszabályozott. Az ipari versenyképesség szempontjából ból nagyon hátraveti a fejlődést egy komoly baleset. Ma a gázszolgáltatók Európa szerte azonos normákat követnek, de azért még mindig a tagállamoknál van annak a döntésnek a lehetősége, hogy az irányelvet hogyan alkalmazzák, és nem egyforma hatékonysággal teszik ezt. Például az offshore szereplők finanszírozása tekintetében nagy különbségek vannak, és nem szabályozott az sem, hogy egy, hogy egy olaj, baleset olaj kiömlés esetén milyen pénzekből kell a helyreállítást finanszírozni. A polluter pays principle elvileg érvényesül, de csak a környezeti károkra vonatkozóan, és nem minden felelősségvállalási terület tekintetében. A biodiverzitást is károsíthatja, a gazdaságot szociális módon is károsot, károsíthat egy-egy ilyen baleset, és nem csak a 194-es cikke vonatkozik ide az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, hanem a 192-es és 191-es is. Meggyőződésünk, hogy a bebizonyított jogsértéseket szigorúan követni kell, és ha érdek összefonódás van a, a szereplők között, akkor ö, felmerül, hogy nem egy magasabb színnek, mondjuk az Európai Tengerészeti Ügynökségnek kell -e a biztonság megvalósulását ellenőriznie, vagy akár még magasabb szintnek. A lentebb szintű vizsgálatok gyakran elfogultak, és az ipar vagy az állam érdekeit szolgálják. Ezt kérte, hogy Michel Revazi, Michel ezt kérte tőlem, hogy mondjam el helyette. Köszönöm. Szakara felszony kap szót, aki Szikirió Tiszurat helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök úr. Szikriúti kollégám a vállalkozások, ipari vállalatok felelősségével kapcsolatban mondja, hogy ez ENSZ által garantált nemzetközi jogi keret mindenkire vonatkozik. De a biztonság garantálása sokféleképpen történhet, és nem mindegy, hogy milyen elővigyázatossági intézkedéseket eh, tesznek meg az egyes vállalkozások, és ideértjük az energiaellátás biztonságát, és nem csak a működés biztonságát. A tagállamok között szolidaritásra van szükség, átláthatóságra és több információ cserére a biztonsági rendszerek működésével kapcsolatban, és főleg megelőzés intézkedéseket kéne hozni, EU szintű alternatívákat kínálni, hogy a biztonsághoz szükséges infrastruktúra rendelkezésre álljon, illetve ugyanez érvényes a kompenzációs területen, hogyha hirtelen nagy ö, szükség lép föl, akkor ennek a garantálása biztosított legyen. Köszönöm szépen! Van-e bárkinek még felszólalni valója? Akkor az Európai Bizottság képviselőjét, Stefan Mózer urat kérem, hogy a DG Energy képviseletében mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, Buzek úr, tisztelt képviselők! megjegyzéseiket. Egyetértünk az ITRE bizottság konklúzióival a tekintetben, hogy nincs újabb jogalkotásra szükség, az elemzést azonban folytatni kell. Az irányelv végül is már leszögezi, hogy milyen felelősségvállalásra van szükség, mire lehet engedélyt kiadni. Innentől kezdve a tagállamok átültetésén van a hangsúly, hogy megfelelő módon ezt alkalmazzák. Ide értendő a, biztonság, a pénzügyi biztonság, a kártérítés lehetősége, a hatékonyság. Irányelv szentjén ez működik. A tagállamoknak most meg kell nézni, hogy aki ilyen feladat ellátására vállalkozik, annak megvan a pénzügyi háttere, mindezen garanciák biztosításához és válsághelyzetek kezeléséhez. és megfelelő eljárást kell kialakítaniuk a kompenzációs igények megfizetésére. A bizottság most éppen vizsgálja, hogy mennyiben jól ültették át, és átültették egyáltalán a tagállamok ezt az irányelvet. Tehát szorosan együttműködünk a tagállamokkal, hogy ez megtörténjék, teljes körül legyen, jó legyen. Legkésőbb 2019-re ezt az irányelvet minden tagállamnak át kell ültetnie, és akkor tudjuk majd értékelni az irányelvből fakadt szabályok végrehajtásának hatékonyságát, áttekinteni valamennyi szempont alapján az addig történteket, és új javaslatokkal élni a tekintetben, hogy milyen jobbításokat kell még elvégezni a felelősség vállalása kompenzáció területén gyó, egy kicsit túl gyorsan haladtunk előre, amikor azt kértük, hogy újabb jogalkotás szülessen. Ezt szerintem jobban meg kéne gondolni. A tagállamokkal egyeztetünk arról, hogy mi ilyen jogalkotás szükséges, ha egyáltalán ezen a téren. Köszönöm. Köszönjük mi is. Akkor kérdezzük meg az előadónkat, hogy mit mond. Záró megjegyzés képpen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A különböző megjegyzéseket szeretnék itt most arra emlékeztetni, hogy az offshore kőolaj és gáz kitermelőknek pont leginkább a feladata az, és érdeke, alapvető érdeke, hogy egy megelőző rendszert kiépítsenek, és megakadályozzák a balesetek bekövetkeztét. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ezeket a kötelezettségeket jogi értelemben nagyon kemény szintet állapítunk meg, alapvetően a világ versenyében nehéz helyzetbe hozzák a mi cégeinket, és szeretnénk azt, hogy egy olyan Európai Uniós szintet állapítsunk meg itt az Európai Unióban, amely a világon precedens nélküli, és ilyen szempontból oda kellene figyelni arra is, hogy milyen közvetett károkat okoz egy-egy baleset, de persze mindig lesznek ilyen közvetett problémák, ami azt is jelenti, hogy nagyon óvatosnak kell lenni. Nem szabad, hogy egy ennyire magas technológiai háttérrel és kemény potenciállal rendelkező szektort nehéz helyzetbe hozzunk. Köszönöm. Uh, uh, thank you very much, colleague reporter. Köszönjük az előadónak, az árnyék előadóknak, helyetteseiknek, helyettesek helyetteseinek. Nézzük a módosítókat, határidőket. Május 31-e 12 óra. Szeptember 5-én lesz Itrében erről újra szó. A illetékes bizottságban, a Juriban szeptember 26-án lesz szavazás. Világos az időrend. Köszönöm szépen. És akkor még engedjék meg, hogy az ITRE koordinátorok üléséről mondjak néhány szót. Tegnap este zajlott ez, nagyon röviden. Az ITRE koordinátorok úgy döntöttek, hogy ideiglenesen az ITRE képviseletében Eszeri kollégát javasolják a tanácsadóbizottságba. A végleges döntést majd később hozzák meg az elnökök értekezletén erről. A titkárságnak a javaslatokat május 11-ig kell benyújtani. Másik fontos dolog, az implementáció relokációja című jelentés. A jelenlegi relokációs rendszer működik, de külön költségvetési sor alatt. A végrehajtás és a tervezés területén. Ezt kéne egy nevezőre hozni a koordinátorok elhalasztották a közmeghallgatást a május 23-ára tervezett meghallgatást, helyére a téli gázszolgáltatással kapcsolatos csomagot jelölték ki témának. A gázcsomag nagyon aktuális téma. A koordinátorok elfogadták az ipar június 14-ére tervezett meghallgatásának napirendjét, és a tervezett workshopok munkarendjét. De a végleges döntést ezekről a következő ülésen hozzák meg. Három órakor folytatjuk mai ülésünket. Meghallgatást tartunk az energia tárolási rendszerekről Európában. Kérem, hogy három órakor legyenek itt újra. Addig is mindenkinek jó ebédszünetet kívánok. Szóval. Okay.